Okay. I, I haven't... Rendben, még nem nyitottam meg az ülést, mindent megteszem, és akkor megkaphatja ön is a szót. Nos, akkor megnyitom az ülést. A hetes napi rendi ponttal folytatjuk a meghallgatás. A globális benchmarkokra vonatkozó jogszabályokról szóló meghallgatást. Nem tudom, hogy most kívánna szólni, hogyha igen, akkor megadom a szót önnek. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt még megkezdenénk a napirendünket, az ALDE nevében eh, szeretném, hogyha létrejönne egy ideiglenes szakbizottság az adókerülés, adócsalás témájában, az Econ szakbizottság eh, részvételével. Miért említem ezt meg? A LuxLeak-ről beszélnek az állampolgárok, érthető ez, hiszen az átlagemberek adót fizetnek, de nem csak Luxemburgról van itt szó, egy szélesebb körben kell ezt megmutatni itt az Ekon szakbizottságban, nekünk kell éllovas szerepet vállalni, kihasználhatnánk a nyilvános meghallgatásokat, és azt javasolnám elnök úr, hogy az ALDE nevében javaslom ezt, hogy az ekon szakbizottság, illetve a költségvetési szakbizottság foglalkozon ezzel a kérdéssel. Az elmúlt időszakban is foglalkoztunk a Költségvetési Bizottságban az adó, csalás adókról és témájával. Elnök, köszönöm szépen ezt a javaslatot. A következő koordinátori ülésen meg fogjuk ezt vitatni. Plenáris szinten is lesz majd egy vita erről, tehát már meg kell várnunk ezt a vitát is hiszen a plenáris a legmagasabb szint a parlamentben. Úgy gondolom, hogy mindenképpen foglalkozni kell ezzel a témával, de hát folytassuk akkor a meghallgatásunkkal. Ez egy nagyon fontos téma, a globális benchmarkok jogalkotásának reformja, és szeretném üdvözölni a vendégeinket. Itt van körünkben négy meghívott vendég, és lesz egy ötödik előadónk is, akit videón követhetünk majd Madridból. Üdvözlöm Önöket, arra kérem Önöket, hogy járuljanak hozzá a munkánkhoz a benchmarkokra vonatkozó jogszabályok reformja témakörében. Arról döntöttünk, hogy egy új eljárást kezdünk a szabizottságban, tehát újra kezdjük az egész munkát, új jelentést készítünk, árnyék jelentéstevőink vannak, és majd ők is hozzá fognak szólni ebben a vitában. Most pedig hadd adjam meg a szót a vendégeinknek, és arra kérem őket, hogy 5 perc előadást tartsanak bevezetőként, utána pedig majd eszmecserét folytatunk a szakbizottság képviselőivel, és meg is adom a szót most még az előadók előtt Cora van Nieuwenhuizennek, aki a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani minden árnyék jelentéstevőnek, hogy sikerült ezt a meghallgatást létrehozni, és minden részvevőnek köszönöm, hogy eljött. A benchmarkok nagyon fontosak az európai fogyasztók és vállalkozások számára, ez nagyon fontos a pénzügyi piacokba tehát hit, illetve bizalom szempontjából is. A Libor benchmarkkal történt manipulációkat követően egyértelmű az, hogy további erőfeszítést kell tenni ennek érdekében, hogy a benchmarkok, főként a kritikus benchmarkok a gazdaság szempontjából megbízhatóak és erősek legyenek. El kell ezt érnünk, ugyanakkor ezt úgy kell elérnünk, hogy ez arányos, kivitelezhető legyen, és megfelelő játékteret biztosít nemzetközi szinten a benchmarkot használóknak. Nagyon nehéz lesz ez a feladat, és üdvözlöm azt, az es, azt a lehetőséget, hogy itt a meghívottakkal erről eszmét cserélhetünk, akik mind az ipart, mind pedig a felhasználókat képviselők. Remélhetőleg a meghallgatás nagyon informatív lesz. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen, akkor kezdjük meg a az előadásokkal, és az első előadónk David Wright úr, az IOSCO főtitkára, és őt Madridból fogjuk meghallgatni. Tisztelt Wright úr, öné a szó. Mr. Wright, can you hear us? Wright úr, hall le bennünket? Contact Mr. Y yes, We... Kérem, mondjon valamit. Hall bennünket? Hall bennünket? You can start talking. Akkor kezdjen hozzá. It's not verbal communication, but... Lehet, hogy ez nem volt verbális kommunikáció, de ez igent jelentett.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 hall bennünket, elnök úr. Thank you very much, Mr. Wright. Now the next speaker. Köszönöm szépen, Wright úr. Roberto Schiavi következik, a DJ Market főigazgató helyettese. Thank you. Honorable members uh, of the economic... Tisztelt Ekon szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Először is uh, szeretném megköszönni azt, hogy meghívtak erre a nyilvános meghallgatásra az Európai Parlamentbe. A benchmarkok az évek során fontos részét képezik a gazdaságunk infrastruktúrájának. Ezek olyan indexek, amelyekkel egy pénzügyi szerződésre meg lehet határozni a kifizetéseket, viszont a szerződéses felek egyike sem ellenőrizheti ezeket. Ezek értéke és hitelessége abból fakad, hogy ezeket függetlennek, reprezentatívnak és ezért igazságosannak tartják hogyha a benchmarkok függetlenségének tényét megsértik, akkor a szerződéses visszajövetetett bizalom is sérül. A benchmark kamatlábak, mint az EONIA vagy az Euribor, nagyon fontos részt képezik a globális pénzügyi rendszernek, és fontos eszköze a monetáris politika mechanizmusának. A pénzügyi stabilitási tanács 2014-es jelentése is hangsúlyozta a benchmarkok jelentőségét. Sajnálatos módon számos benchmark sérülékeny lett a manipulációkkal szemben, és ezért a velük szembeni bizalom is megrendült. A hatóságok megpróbáltak fellépni az ilyenfajta eljárással szemben, és ugyanakkor egy hiteles reform folyamat is beindult, amely az irányításra irányult legfőképp, de a számítási módszert arra is. A magán és a közszektor működik annak érdekében, hogy megfelelő előlépés jön létre. Nagyon fontos a magánszektor szerepvállalása ebben a folyamatban, mert a köz szektor egy keretet adhat a szabályozás szempontjából, és támogathatja a reformfolyamatot, viszont a benchmarkokról továbbra is a piac szereplőknek kell dönteniük. A reformhoz azonban sürgős jogalkotói fellépésre is szükség van. Az LKB ezért üdvözli azt a rendelet tervezetet, amely a pénzügyi benchmarkokról szól, és amelyet 2013. szeptemberében nyújtott be az Európai Bizottság, és örülünk annak is, hogy az Európai Parlament felvizsgálja ezt, és majd elfogadja ezt. Ez a rendület a benchmarkok meghatározását a manipulációval szemben ellenállóbbá teheti, megvédi az befektetőket, illetve a fogyasztókat is, és egy jogi ült tölt be az EU-ban ezen a területen, és ez nagyon fontos az euró, illetve más referencia ráták szempontjából. Hadd emlékeztessek most néhány főpontra a javaslatból. Az LKB e üdvözli azt, hogy a rendelet a közvetlenül alkalmazandó szabályokat hoz létre a benchmarkok meghatározásával kapcsolatban. A rendelet meghatározza azt, hogy mely benchmarkok fontosak rendszerszerűen, ezek az úgynevezett kritikus benchmarkok, és ezeket egy sokkal szigorúbb rendszernek vetik alá. Ebbe beletartoznak a felügyeleti szervek közötti együttműködés, és ezek a felügyelő szervek input adatokat adnak át kötelező módon a kritikus benchmarkokról. Az LKB e többször hangsúlyozta azt, hogy az Euróból, mivel rendszerszerűen fontos az Európai Unió pénzügyi piaca miatt az európai felületi szerveket be kell vonni a meghatározási folyamat felővizsgálatába. Az ESMA és az EBA kitűnő szerepet játszhatnának ilyen szempontból. Ugyanakkor az EKB-t aggasztja az, hogy mennyire kivitelezhető az, hogy legyen egyfajta kompetens hatóságból álló kollégium a kritikus benchmarkok esetében egy olyan referencia rát esetében, amely több országot lefed, mint az Euribor például, ez nagyon sok kompetens hatóságot tömörítene, és nehéz lenne a koordináció. Ezen kívül az LKB-t aggasztja az is, hogy főként kvantitatív kritériumokat alkalmaznak a kritikus benchmarkok meghatározásához, és itt kötelező hozzájárulásra van majd szükség. A kvantitatív kritériumokat azonban nehéz értékelni, és lehet, hogy ezek nem tudnak elegendő alapot szolgáltatni a nemzeti benchmarkok számára, lehet, hogy pedig ezek a nemzeti benchmarkok kritikusak a hazai rendszerek szempontjából. Ugyanakkor a számszerű küszöb, amelyel már a felügyeleti szerveknek fel kell lépniük. Lehet, hogy nem elegendő minden esetben. Ezért a kritikus benchmarkok és a kötelező hozzájárulás rendszerét kvalitatív kritériumokra kell helyezni, amely biztosítja azt, hogy a pénzügyi stabilitási mérlegeléseket is megfelelően figyelembe veszik. Végezetül szeretném felhívni a figyelmüket arra a javaslatra, amely egy megfelelési rezsimet hoz létre a harmadik országok számára, és ezzel garantálnák az EU állampolgárainak a benchmarkok minőségét, illetve ezzel garantálnák a hasonló elbánást minden kritikus benchmark eh, adminisztrátorral szemben. Nagyon fontos az, hogy ne akadályozzuk a harmadik országok benchmarkjait, hiszen számos befektetési termék az EU-ban ilyenfajta nem EU alapú benchmarkot használ alapul. Véleményünk szerint tisztázni kell azt, hogy az Európai Bizottság hogyan kívánja alkalmazni ezeket a megfelelési feltételeket, és milyen hatása lesz ennek a már meglévő ö, szerződésekre. A hosszabb átmeneti időszak a megfelelési rezsim végrehajtását illetően ezért kívánatos lenne. Az átmeneti időszak alatt a harmadik országbeli benchmark adminisztrátoroknak fel kellene mutatniuk a megfelelést a benchmark meghatározásának globális elveivel szemben, amit az IOSCO 2003. júliusában meghatározott, és amely alapját képezi a bizottság javaslatának is. Egy ilyenfajta globálisan elfogadott standard alkalmazása a hamerik országok benchmark megfelelési lenzsibével kapcsolatban nagyon is fontos. Azzal zárnám az eladásomat, hogy hangsúlyozzom, hogy mennyire fontos az, hogy gyorsan elfogadjunk egy jogotói keretet a benchmarkokkal kapcsolatban. Fennáll a veszély annak, hogy a kritikus benchmarkok kockázatot jelentenek és ez károsan hatat ki a pénzügyi szolgáltatások végfelhasználóira. Mindenképpen egy erős keretre és hiteles keretre van szükség, mert csak is a meglévő és jövő benchmarkok minőségének javításával lehet visszaállítani a benchmarkokba vetett bizalmat. Elnök, köszönöm szépen. Hafmund Kráf a következő hozzászólunk, a Stox igazgatója. Tisztelt elnök úr, bizottsági tagok, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen ezt a meghívót. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy segíthetek önöknek a döntéshozatalban. Azzal kezdeném, hogy felteszem a kérdést, hogy az indexek miért annyira fontosak. Európát jelenleg egy japán betegség fenyegeti, azaz, hogy szinte nincsen növekedés, vagy nagyon alacsony, és közben idősödik a társadalom. Az indexálás persze ezt nem fogja megoldani, de hozzájárulhat a megoldásokhoz. Az index beruházás nagyon jó módja annak, hogy nyugdíjra megtakarítsunk. Az aktív alap kezelők 60-90 százaléka nem éri el a benchmarkot, és a költségeknek akár ötszörösével működnek. Az indexálása egy a pénzügyi szolgáltatás nagyon gyorsan terjedő területe, és az aktívákat, amelyeket az Exchange Traded Funds-ban indexált alapokban ruháznak be, 2010 óta kétszer olyan gyorsan növekedtek, mint a kölcsönös alapba befektetett összegek, és természetesen nagyon átlátható az indexálás rendszere. Ezen kívül komolyan hozzájárulnak hozzáadott értékként a gazdasághoz, a pénzügyi szolgáltatásokhoz és a beruházási iparhoz. Most néhány számmal illusztrálnám, körülbelül két millió index létezik. A stoxot naponta kalkulálják, és 120 millió árt használnak fel a kiszámításában, és 30 millió index értéket kalkulálnak így naponta. Én index szolgáltatóként vagyok most önök előtt, és egyetértek azzal, hogy az indexálás szabályozása hasznos és szükséges. Ennek az alapja az, hogy alapvetően egyfajta érdekütközés volt, és éppen ezért az indexált termékek kereskedelmével találkoztunk az egyik oldalon, másrésztről az, az ár szolgáltatók ezen benchmarkra vonatkozóan állnak. Ez az egyfajta összeegyeztethetetlenség az, amit kezelni kell. És van egy másik ilyen érdekütköztetés, amikor az asset manager vagy a termékszolgáltató saját maga által létrehozott indexeket mutat be. Az önindexálás az természetesen mindig a manipulációnak esett áldozatává és a jelenlegi javaslat által nem teljesen lefedett területekhez érünk. Különösen szükséges az indexálás az ilyen jellegű indexeknél. Mivel elmondtam, hogy támogatom a szabályozást, ezt szeretném azzal kiegészíteni, hogy az arányos vagy kalibrált megközelítése megfelelő. A globális iparágat nem lehet egy túlságosan szoros szabályozással a világ csak egyik részén beszabályozni, és a már működő üzleti modellt sem szabad befolyásolni, amelynek a fő célja az az, hogy hozzáadott értéket jelentsen ez a piacokon. Nem akarunk olyan helyzetbe kerülni, ahol az indexeket csak a termékszolgáltatók kalkulálnák, mert így akkor kereszt támogathatnák az indexeléseket, és ennek következtében bizonyos szolgáltatók kieshetnének a piacról. Vannak főbb javaslataink a benchmark szabályozása vonatkozóan, ezek megfelelnének mindig is az arányosság követelményének. Ami az indexekre vonatkozó követelményt illeti a szabályozott adatokkal kapcsolatban, tehát olyan adatokkal kapcsolatban, amelyek a tőzsdén jegyzett kereskedemre vonatkoznak, az erre az indexekre vonatkozó szabályozás vagy követelmények alacsonyabb kell, hogy legyen, mint az objektív árértéken kiszámítottak. Két dologban szeretnénk még egy megkülönböztetett megközelítést kérni. Az egyik, nem szabad, hogy arról rekord legyen, vagy nyoma legyen, hogy itt index alapú adatokat szolgáltatnak, hiszen a tőzsdén való jegyzés előtt és után is már van ennek nyoma. Másodszorban pedig azt gondoljuk, hogy a szabályozott adatra vonatkozó indexálás nem szabad, hogy a kritikus benchmarkok közé tartozzon. Ez egy globális szintű üzlet, és globális a verseny is az szolgáltatók között. Ezért úgy gondoljuk, hogy globális szabályozásra van szükség. Ami a pénzügyi benchmarkok e- elveit illeti, Tavaly hoztak nyilvánosságra egy anyagot, amely nagyon stabil alapja a globálisan harmonizált szabályozási kezdeményezésnek. Ezen elveket már széles körben elfogadták a nagy, független indexszolgáltatók. Megfeleltethetőség csak a regionális kormányzás szintjén elképzelhető, például az Egyesült Államok területén, ahol nem szándékoznak ilyen szabályozásokat elfogadni bármilyen önkényes rendszert egy harmadik országból csak akkor tudunk elfogadni egyenlőként, hogyha biztosítjuk azt, hogy megfelel az IOS Co elveinek azon adminisztrátornak a működése. Ezen kívül egy átmeneti időre van szükség és végrehajtási időszakra. A független index szolgáltatók az elmúlt évtizedekben már az üzleti élet működését szolgálták, botrányok nélkül is, inkább a termékszolgáltatók voltak, akik a botrányokért felelősek voltak. Még egy dolgot kiemelnék. A mostani vitának a célja, hogy javítsunk a kormányzáson és az index ellátás struktúráján. Ez a vita különösen fontos és nagyon igazságos. A tömegközlekedés a tömegközlekedéssel kapcsolatos vita is természetesen nagyon fontos, de fontos, hogy a közlekedéshez való ingyenes hozzáférés is mennyire fontos felvetés. És ugyanez igaz a mi területünkre is. Az index üzletág hozzáférése nagyon fontos. Nem szabad csak az index ellátókra korlátozni egy modellt, és ezáltal az indexált adathoz nem lehet megfelelő hozzáférést nyújtani. Ezt tesszük most, hanem egy arányos, kalibrált megközelítést kell találni. Ami a javaslatainkat illeti, tehát kalibrált megközelítés, egy teljesen működő globális verseny érdekében, ez a fő célunk. Köszönöm a figyelmüket, és köszönöm előre is ezt a nagyon gyümölcsöző vitát. Köszönöm, Gráf úr. Következő előadónk Rudav Zíbel úr, az EFAMA munkacsoport elnöke, mert benchmarkokkal foglalkozik, illetve a német vagyonkezelői alap elnöke. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Az EFAMA az Európai Befektetői Vállalkozó vállalkozók szervezetének fő képviselője. Nos, a, a, az, annak a, az általunk kezelt alapok harmada szabályozott alap, teljes mértékben aláírjuk ennek a rendeletnek a célkitűzéseit, hiszen ez a befektetők céljait szorgálja, tehát hogy ismételten helyreálljon a hit, a bizalom ebben az iparágban. Mi, hogyan is gondolkodunk az indexekről? Mi befektet, befektetési vállalkozók vagyunk, tehát vagyon, vagyont kezelünk, a klienseink vagyonját kezeljük, ugyanolyan befektetőkről van szó, mint ön vagy én, de vannak intézményes befektetők is, mint például nyugdíjalapok vagy biztosítók. Vagy elképzelhető, hogy gazdasági társaságok is van, ö, ről is szó van. Tehát több millió megtakarító sorsa is azon múlik, hogy milyen benchmarkokat szabunk meg. A vagyonkezelők nem hozzák létre azokat az adatok, nem hozzák létre azokat az adatokat, aminek alapján kiszámítják a benchmarkot mi kamatlába benchmarkokat használunk fel, illetve pénzpiaci indexeket. Ez alapján kezeljük a portfóliókat a kliensek nevében. Tehát az, index, az indexeket vagy replikációs csúcsként, használ, csúcsként használjuk, vagy passzív befektetési alapoknál, vagy tőzsdén kereskedett alapoknál. Nos, a, alapvetően kizárólag csak vagy, kizárólag csak a mögöttes értékek alapján hozzák létre a benchmarkokat. Az indexek és benchmark, benchmarkok használata szabály alapú. A usage irányelv, illetve az ETF-ekről szóló, tehát a tőzsdénkezett alapokról szóló irányelv alapján csak átlátható indexekkel dolgozhatunk, ahol egyértelmű a súlyozás, egyértelmű a szintrendszer, szabályozva vannak a különböző együtthatók, átláthatóságra is törekszünk, illetve olyan módszertant kell megadni, hogy újra lehessen ezt számolni. A benchmarkok kiszámítása kiszámításának egyik célja az, hogy kiegészítse a jelenlegi szabályzatot, illetve hogy magasabb bizalmi szintet érjen el. De az átláthatóság érdekében szeretnénk, hogyha ezek a, ezek a kötelező jellegű kötelező jelű feltételek teljesüljenek. Fontosnak tartom azt, hogy arányos legyen ez az új jogszabálykeret, ki lehessen szűrni a manip- manipulációt, még felel, tehát ahhoz képest kell arányosnak lenni, nagyon fontos az, hogy a költségeket ne terheljük rá a végbefektetőre, illetve nagyon fontos az is, hogy egyelő szabályok vonatkozzanak mindenkire, fontos, hogy a befektetők választási lehetőséghez jussanak. Először is kitételnek tar- tartjuk azt, hogy meg kell különböztetni a benchmarkok szükségleteit az előállításától. Itt is átláthatóságra kell törekedni. Nem szeretnék nagyon részletesen belemenni a témába, hiszen az előttem szóló ezt már megtettem. A harmadik dolog az, hogy csak olyan indexekkel lehet foglalkozni, amelyek már ö, nyilvánosak. Nagyon fontos, hogy milyen adatokon alapulnak az indexek, illetve a harmadik országok szolgáltatóit sem szabad kizárni. Először is nézzük azt, hogy a brand, hogy mi a különbség a kettes és a hármas cikkben a benchmarkok szükségleteit, illetve a benchmarkok előállítása között. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt világosan megkülönböztessük. A jelenlegi javaslatban nem egyértelmű, hogy kik a felhasználók, tehát az összes, nincs fölhasználó, az összes felhasználó, felhasználó nincs felsorolva, ezért nem egyértelmű, hogy pontosan miről van szó. Tudni kéne, hogy a tanács éppen hol tart a vitában. nem hasznos az, hogyha túlságosan leszűkítjük a felhasználás definícióját. Talán tudják, sok testre szabott indexet használnak a ö, vagyonkezelők. Ezek alapvetően pénzügyi indexeken alapuló benchmarkok, ahogy arra Gráf úr is itt utalt. Ez alapvetően, itt alapvetően felhasználásról beszél. Aztán egy befektetési alap végrehajtásához felhasznált index, és végül is egyszerű eset, hiszen, hiszen az mögöttes pénzügyi alappal kapcsolatban nem merül fel manipuláció. Második megfontolás. Csak nyilvános indexekre vonatkozik mindez, Gráf úr is utalt erre, több millió index létezik, de a legtöbb intézményes beruházókra vonatkozik, ahol konkrét megállapodás vonatkozik egy bizonyos indexre. Itt nem erről van szó nyilván. De a harmadik cikket szerintem pontosítani kell, hogy ezekre az indexekre nem vonatkozik a jogszabály. Átláthatóságra is szükség van az adatokkal kapcsolatban. Tehát a vagyonkezelőnek és a befektetőnek egyértelművé kell tenni, hogy a súlyozás, az adatgyűjtés hogyan történik, illetve a benchmarkokkal kapcsolatban egy, egyfajta állítást kell tenni, ahol egyértelműen az iránymutatásokat be kell tartani, illetve az eszmának, az ESMA honlapján ezt meg kell tenni, ott ezt nyilvánossá kell tenni. A harmadik dolog, harmadik országokhoz való hozzáférés, ahogy a korábban szólók is elmondták, szeretnénk, hogyha egyenlő bánásmód viszony, vonatkozna az EU-s és nem EU-s befektetőkre, egy öt éves átmeneti időszakról gondoltunk, addigra lehet megbizonyosodni arról, hogy az IOSCO iránymutatásokat betartották, elnézést, hogy tovább tartott. Köszönöm szépen. Pierre Mário Száta következik, az utolsó hozzászóló, az Unicredit képviselője. Köszönöm szépen elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt um, Ekon tagok. Köszönöm szépen, hogy megkaphattam ezt a lehetőséget, hogy erről nagyon fontos témáról beszélhessek, és persze várom majd a kérdéseiket is. A Unicredit üdvözli az EU, illetve globális szinten tört erőfeszítéseket, melyek célja az az, hogy az európai benchmark rendszerek tehát meg lehessen reformálni. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, hogy a piaci hitelességet helyre lehessen állítani, illetve vissza lehessen állítani a bizalmat a benchmarkokban. Láthattuk a múltban, hogy a benchmarkok negatívan hathatnak ki a befektetőkre és a fogyasztókra. Nagyon fontos ezért a harmonizált fellépés. A hozzászólásomban a pénzpiaci benchmarkokra fogok koncentrálni, mivel ezek eléggé széles körülön kerülnek felhasználásra. A Unicredit továbbra is részt vesz az Euróból, illetve az EUNIA pénzpiaci benchmarkok kidolgozásában. Ez egyfajta felelősi vállalás a benchmarkok felhasználói iránt, a fogyasztók, a befektetők iránt. A benchmarkok építőkövei a pénzügyi piacoknak, és ezek eltűnése súlyos hatással járhatna minden résztvevőre. Ezért a Unicredit továbbra is önkéntesen foglalkozik a pénzpiaci benchmarkokra, és úgy gondoljuk, hogy sokkal szigorúbb szabályokra van szükség most már a benchmarkok esetében. A javaslat értelmében azok a kritikus benchmarkok, amelyek 500 milliárd felettiek, úgy gondoljuk, hogy ez nem megfelelő módon veszi figyelembe azt a tényt, hogy lehetnek olyan benchmarkok is, amelyek bár a küszöb alatt vannak, mégis rendszerszerű fontosságúak az EU tagállamaiban, vagy a néhány tagállamban. Egy olyan definíciót szeretnék inkább, amely minőségi kritériumokat vesz alapul, például azt, hogy a benchmarkot a kiskereskedelmi pénzügyi szerződések esetében is alkalmazzák, és másodszorban a benchmark megszüntetése rendszerszerűen súlyos hatással járna a pénzügyi stabilitásra. Ami a felületet illeti, a benchmarkok kötékusak, ahol a benchmarkok kötékusak egy vagy több tagállamban, vagy több tagállamból fontosak felhasználók számára, ott a Unicredit úgy gondolja, hogy az ESMA sokkal jobb felügyeleti szerv lehetne, mint a helyi felügyeleti szerv. Az ESMA szerepe nagyon fontos a kritikus benchmarkok szempontjából, mert így el lehetne kerülni a felaprózódást a nemzeti határok mentén. Az elmúlt két évben kb. 19 bank lépett vissza az Euribor panelből. A kritikus benchmarkok határokon átnyúló dimenzióval, mint amilyen ez is, ezzel kapcsán nagyon fontos biztosítani azt, hogy a panel eléggé nagy legyen, hogy megfelelő képviseletet biztosítson. Ezért szeretnénk, hogyha az ESMA rendelkezne azzal a hatáskörrel, hogy végrehajtsa a kötelező hozzájárulás követelményét. A jelenlegi javaslatban a tranzakció alapú adatnak adnak prioritást a benchmarkok definíciójában, viszont azt mondják, hogy ezáltal csökken az adatok manipulálásának lehetősége. Ugyanakkor az Euribor esetében, vagy más bankközi piacok esetében sokkal jobbak lehetnek a, a becslések, ezért figyelembe kell venni a becslési adatokat is, főként, hogyha azok pontosak és megbízhatóak. Megfelelő keretet kell tehát ehhez is teremteni. A javaslat szerint az adminisztrátoroknak az input adatokat nyilvánosságra kell hozniuk azután, hogy a benchmarkot nyilvánosságra hozzák. Úgy gondoljuk, hogy a tranzakciós adatok átadása a pénzpiaci kamatláb bancsmagok esetében súlyos módon torzíthatja a bankok paneljeit. Itt, itt nagyon is érzékeny adatokról van szó. Ezáltal lehet, hogy ezek a bankok nem tudnának megfelelő mértékben alapokat szerezni a piacokon. Ezért nem kellene az adminisztrátoroknak az adatokat közreadniuk, hanem inkább egy adott időig tárolnia kellene eh, ezeket az adatokat. Végezetül az elmúlt eh, hónapokban számos alternatíva született a pénzpiaci benchmarkokat illetően, némelyik ezek közül eléggé ígéretes volt. Amikor 98 végében létrehozták az Euribort, figyelembe véve annak bonyolultságát, az európai jogotási jogszabályt kellett volna létrehozni, és ezt úgy kell létrehozni, hogy ez ne sértse a már meglévő szerződéseket. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig megkezdjük a vitát az ECON tagjaival, és arra kérném a hozzászólókat, hogy két percben tegyenek fel kérdést, mondják azt is el, hogy melyik vendégnek intézik a kérdést, utána pedig a vendégeknek van ugyancsak két perc arra, hogy válaszoljon erre. Az első kör után lesz egy spontán felszorolási kör is. Most az EPP Ányék jelentéstevője. Következik Kludek Niedermayer úr. I hope I will be quicker. Köszönöm. Remélem én gyorsabb leszek, mint két perc. A rendszerre vonatkozóan a bizottság képviselői felé intézem a kérdésemet. A problém, probléma az, hogy a szabályozást akkor szövegezték meg, amikor az IANSZKO elveket csak előkészítették. És most úgy tűnik, hogy az ios kót széles körben elfogadták, mint globális elvet. A kérdésem az, hogy mennyiben realista elvárni azt, hogyha folytatjuk a munkát az IOSCO elvek feletti szinten, hogyha erre reagálnak. A kérdésem az, hogy tehát mennyiben várható az, hogyha mi magasabb szinten próbálunk bevezetni elvet, akkor azok hozzánk fognak felzárkózni, vagy éppen fordítva, hogyha az IOSCO elvnél sokkal szigorúbb lesz a mi rendszerünk, akkor ez korlátozást jelent az európai cégek számára a benchmarkokat, akkor nem európai származású benchmarkokat fognak alkalmazni. Elnök, köszönöm. Itt akkor nem egy előadó, hanem a bizottság képviselője Filip Dob kapta ezt a kérdést. Megadom neki a szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztáznám, hogy a harmadik országokra vonatkozó rendszernek célja, hogy a harmadik országbeli benchmarkokat az EU pénzügyi eszközeiben használják, és szerződésekben is, például jelzálogokkal kapcsolatban, akkor, hogyha annyira erősek és stabilak, mint az EU által létrehozott benchmarkok. Ezen kívül célja, hogy biztosítsa, hogy az Európai Uniós cégek esély, egyenlő eséllyel indulnak a harmadik országok beli versenytársaikhoz képest, ami a rájuk vonatkozó követelményeket illeti. Fontos kiemelni, hogy ami a megfeleltetési rendszert illeti a javaslatban, fontos, hogy jogilag igazságos legyen és esélye, egyenlő esélyeket biztosítson azt gondoljuk, hogy a harmadik országbeli benchmark szolgáltató, hogyha saját maga mondja azt, hogy megfelel az IOSCO elveknek, ez még nem jelent ilyen jellegű garanciát. Ezen kívül el kell mondani, hogy a javaslat innovatív, és egyértelműen elismeri most először, hogy az IOSCO elveknek fontos szerepe van. Amikor a bizottság felméri, hogy mennyiben egyenlő egy adott benchmarking a szabályozáshoz képest, akkor azt kell figyelembe vennie, hogy a harmadik országbeli jogi keret és felügyeleti gyakorlat megfelele az IOSCO pénzügyi benchmarkra vonatkozó elveinek. És azt is figyelembe kell vennünk, hogy az IOSCO felülvizsgálata az elveinek a végrehajtásával kapcsolatban fontos és hasznos iránymutatás lesz arra vonatkozóan, hogy a tagállamok, amelyek aláírták az IUSZKO elveket, végrehajtják-e őket. És nekünk is vannak kezdeményezéseink harmadik országokban, Japánban például, Szingapurban, ahol a benchmarkok szabályozásával foglalkoznak, vagy erre jogalkotást terveznek, talán ö, szűkebb körben. A hitelminőstő ügynökségekkel kapcsolatban a múltban is az EU-nak volt vezető szerepe abban, hogy az ilyen nemzetközi szabályokat és elveket megfogalmazza, és ez helyesen van így. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy gyakran a harmadik országok követnek minket. Köszönöm. Következő hozzászólunk. Egy árnyék, egy árnyék jelentéstevő Hornász Fernández. Hello, good afternoon. I shared the question of my colleague. Köszönöm szépen. Néppárti kollégámhoz hasonló kérdést szerettem volna föltenni, de hát már meg is hallgattuk a választ. Még egy kérdésem lenne a központi bank képviselőjének szeretném föltenni a kérdést, hogy hogyan lehet a kritikus benchmarkot definiálni. Abban egyetértek, hogy a jelenlegi definíció nem tökéletes, nagyon nehéz valamilyen módon értékhez kötni ezt a benchmark, ezeket a benchmarkokat, ismervén a pénzügyi piac stabilitását. A felügyelőnek mennyiben van ebben beleszólása? Hogy lehet jobban definiálni a kritikus benchmarkot, anélkül, hogy beleszólást engednénk ebbe a felügyeleti szervnek. A második vagy harmadik kérdése a árukra vonatkozó benchmarkokra vonatkozik. Nem tudom, mi kiválaszol erre. Most ezen a területen, ugye, vagy általában a nem pénzügyi benchmarkoknál van egy kis gond, mert nem kötelező jellegű a hozzájárulás, vagy sokszor csak önkéntesen történik a hozzájárulás, és a jelenlegi a jelenlegi ö, jogszabályok mellett a magatartás kódex kötelező érvényű, de hát vannak harmadik felek is, akik, ö, akik úgy működnek együtt, hogy ö, igazából profitot ebből nem profit számukra ebből nem származik. Mit lehet tenni ezzel a magatartási kódexel? Hogyan eh, lehet ezt megváltoztatni? Köszönöm. Köszönöm. Szkiávi úr, kérem válaszoljon. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselő úr. Ami a kritikus benchmark definícióját illeti, hogy a kvantitatív és a kvalitatív szempontokat hogyan lehet sal összehangolni. Hát ebben mindenképpen lesz majd egyfajta döntési jogkör. Először is valamiféle intézménynek elemezni kell a helyzetet, tehát egy illetékes intézménynek, amely megtehet ezt az elemzést az unió részére, és ezt folyamatosan felül kell vizsgálni. Ezt folyamatosan finomítani kell, és folyamatosan el kell gondolni, el kell gondolkodni azon, hogy erre mennyire van, vagy miért van szükség. De fontosnak tartom azt, hogy a két dolgot egyszerre vizsgáljuk, tehát nagy számú szerződést kell vizsgálni, egyrésztről, másrésztről pedig a pénzügyi stabilitási elemzésre is szükség van, ez valójában kvalitatív szempontot jelent több országban és a teljes unióban is. Thank you. Köszönöm. Még valaki szeretne hozzászólni esetleg? Vagy válaszolni? a második kérdésre. Yes, I'm not an expert in Hát az áru tőzsdéhez nem értek, de az Euriborral kapcsolatban is felmerült az, ez a probléma, hiszen itt is önkéntes a tőzsdére vitel, és pont most az átmeneti időszakban elképzelhető az, hogy a harmadik ország beliek túl jutnak a panelen, és így aztán az indexet már nem tudjuk nyilvánossá tenni. A magatartás kódex bizonyos szempontból megoldás lehet, de szerintem ennél tartósabb megoldásra van szükség, például egy felügyeleti szerv, vagy valamiféle jogalkotási keret. Bizottság. Igen, szeretnék válaszolni a felmerült kérdésekre. A benchmarkok esetében nagyon fontos a gyakorlati kódexhez való ragaszkodás. Természetesen lehet, hogy lesznek olyan lehetőségek is, amelynek során ezt a, az elvet át lehet ültetni. Gondolom, hogy a tanács elnöksége másfajta megfogalmazást próbált találni, de ez az az elv, amit mi szeretnénk mindenképpen végrehajtatni. Elnök, köszönöm szépen. Az ECR nevében Szampoteho úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ECR nevében általános kérdésem lenne David Wrighthoz. Nem tudom, hogy hall-e bennünket, elnök, mivel az összeköttetés jelenleg problematikus, ezért összegyűjteném az ISZKO-hoz intézett kérdéseket a végére. Úgyhogy feltelti a második kérdését. Igen, a második kérdésem specifikusabb kérdés Gráf úrhoz. Úgy, mint a harmadik országbeli benchmark szolgáltatót, Svájc képviselője. Önöknek másfajta elképzeléseik vannak-e a hatájá kapcsolatban? az Gráf úr. Persze én a Svájc kormány, svájci kormány nevében beszélhetnék. Voltak különböző tárgyalásaink, és ez idáig nincsen olyan jogszabályozási kísérlet, amelyel szeretnénk bármit végrehajtani ezen a területen Svájcban. Köszönöm szépen! Visszatérünk majd még önhöz, amikor jó lesz már a kapcsolat az ISZKO-val. Viegász úr következik. Bom, eh, enfim, já percebemos a importância desses índices de preço. As histórias do passado recente indicam-nos enormes prejuízos. mennyire fontos az indexálás, és hogy hogyha ezen mutatókat manipulálják, annak nagyon komoly káros következményei lehetnek. Ami az állami vállalatokkal eh, való szop megállapodásokat illeti, olyan helyzet alakulhat ki ezek következtében, hogy több milliárd eurót kell az adófizetők pénzéből erre költeni. Ezen visszaélések két tényező és két érdek ellentétből adódhatnak. A mutató összetétele és bonyolultsága az egyik ilyen, a másik pedig, hogyha ez opcionálisan működik. Ezen két tényezőből adódhat ilyen helyzet. Éppen ezért jó lenne egyértelművé tenni, hogy az árindexek amennyiben jó, minőségűek akar, jó minőségen akarjuk őket tartani, fontos, hogy egyszerűek legyenek. Erre persze nem mindig van lehetőség. Több előadó elmondta, hogy az alapján, amit több előadó elmondott, kiderül, hogy a az állami intézmények szerepét kell megnövelni. Az Európai Unióban több olyan intézet van, vagy intézmény, ahol magasabb szinten dönthetnének ezen a területen a fellépésekről. Ez komoly, nyilvános előny lenne, hogyha a piacon ezen döntések megjelennének. Vannak olyan indikátorok, például az, a kamatlábak, amelyek nagyon fontosak ebben. Tehát például bevonhatnánk az EKB-t és más intézményeket is abba a munkába, hogy a piac felé üzeneteket küldjenek, és így elkerülhetnénk ezen érdek ellentétet a mutatókkal kapcsolatban, a mutatók minőségével kapcsolatban. Elnök, ezt egy konkrét előadónak tette fel ezt a kérdést? Nem? Akkor ki szeretne erre válaszolni? A közszereplők lehetséges szerepéről a szamspecifikus benchmarkokkal kapcsolatban? Az EKB válaszol. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Azt gondolom, hogy az állami szektor már eddig is elég sokat tett, különösen ezen a területen. Először is felügyelet. abban az időben, tehát egy pár nappal ezelőttig nem volt felügyelői szerepünk, de most már felügyeleti szervként is funkcionálunk, és a prudenciális felügyeletre vonatkozóan van mandátumunk, nem az általános üzletvitelre vonatkozóan. De ami a pénzügyi viselkedés felügyeletét illeti, az biztos, hogy ezen botrányok és manipulációk kapcsolatban hiányzott. És nagyon fontos szerepet játszottunk abban, hogy a reform folyamatokat támogassuk. Akikkel eddig beszéltem, az egyes jelentésekből és csoportokból, a G20, a pénzügyi stabilitási igazgatóság, az IOSCO, a BIS mind foglalkoztak kamatláb benchmarkinggal és külkereskedelmi benchmarkokkal. És azt gondolom, hogy már elég sokat tettünk ezen üzenetek terjesztésében az integritással kapcsolatban, hogy az elveket be kell tartani mind azzal kapcsolatban, hogy inputot nyújtottunk a viselkedésre vonatkozóan, mind abban a vonatkozásban, hogy metodológiai módszereket adunk ezen indexek kidolgozására. És folytatjuk ezt a munkát, az üzenetek továbbítását, hiszen központi bankként katalizátorai vagyunk egy olyan reformnak, reform kezdeményezésnek, amelyet a piac szereplői, az Európai Bankszövetség, az EMI a Juribor kezelője indított azért, hogy még inkább tranzakció alapú legyen a Juribor. Köszönöm. Még valaki esetleg? Kérem, parancsoljon. Még hadd egészítsem ki ezt valamivel. Nyilván a magán ágazat is tesz arra vonatkozó erőfeszítéseket, hogy átláthatóbbak, átláthatóbbak legyenek, vagy átlátszóbbak ezek a, ezek a benchmarkok, a szubjektív, a szubjektív ár alapú bench, indexeket, tranzakció alapú indexekké szeretnénk átalakítani, azzal, hogyha a magánszférát eh, kitaszítjuk ebből a szférából, akkor az a helyzet állna elő, amiről, amit az imént eh, felvázolt. És elképzelhető, hogy eh, akkor jobban ki tudjuk alakítani az indexeket, tehát hogyha tranzakciós alapú indexeket hoznánk létre, az lehet, hogy jobb, lehet, hogy jobb módszer lenne. Jó. Köszönöm. Philip Lambert következik a zöldektől. Jó napot kívánok mindenkinek! Egy kérdésem lenne a bizottsághoz. Mindenki azt szeretné, hogyha az összes indexre vonatkozna ez a jogszabály, de hogyha két szakaszos a megközelítés, ami elválasztja a kritikus benchmarkokat a nem kritikusoktól, akkor nyilván nem valósulna meg hogyha a nem kritikus kategóriából a kritikusba lép át egy benchmark, akkor ismét vonatkozik rá a jogszabály és a felügyelet is. Erről mit gondol? Még egy kérdés a bizottsághoz és az EKB-hoz. Úgy tűnik, hogy ez túlzott kockázatot teremt a pénzügyi piacon, a benchmarkokat nem megfelelő műveletekre használják fel, a Libort gyakorlatilag mindenre használják, még akkor is, amikor ez nem releváns. A kérdés az, hogy hogyan lehet fellépni az ellen, hogy nem megfelelő benchmarkokat használ, vagy nem megfelelő módon használják a benchmarkokat, milyen jogszabályt lehet erre kitalálni, hogyan lehet tehát azt elérni, hogy a benchmarkokat csak megfelelő esetben használják, máskor nem és amikor nem megfelelően használják fel őket nem megfelelő műveletekben, akkor hogyan lehet ennek a kockázatát csökkenteni, hogyan lehet azt elérni, hogy ezt el tudjuk szigetelni. Wright úrnak is feltennék egy kérdést a forex manipulációról, mit gondol erről. Köszönöm, igen, Wright úr majd később válaszol, mondja az elnök, először a bizottságnak adnám meg a szót. Thank you, Chairman. Uh, in response to the... Köszönöm szépen, ami azt a kérdést illeti, hogy hogyan uh, lehet az, hogy bizonyos indexek uh, kevesebb követelménynek vannak alávetve. Nos, a bizottság nem mondja azt, hogy ez egy tökéletes rendszer, ezt lehet javítani, viszont a javaslatban vannak horizontális feltételek minden egyes benchmark esetében, és plusz feltételek vannak a kritikus benchmarkok esetében kötelező hozzájárulás, illetve egy felülvizsgálati kollégium, tehát más tagállamokban is felügyelik ezeket a, ezeket a kritikus benchmarkokat, és vannak szabályozott benchmarkok is, vannak olyan pontok, amelyeket már mással is megkövetelnek az európai jogszabályok, és vannak kamatláb benchmarkok, és áru benchmarkok, és tehát a bizottság megpróbálta a különböző benchmarkok ínyeit figyelembe venni. Annak is tudatában vagyunk, hogy minden benchmarkot nyilvánosan kell kezelni és felügyelni, mert úgy gondoljuk, hogy minden benchmark hasonló kockázatot rejt, és nem szeretnénk kiskapukat a jogszabályban, amelyek a jövőben akkor derülhetnének ki, amikor újabb botrányok jön, fordulnak elő. A, láthattuk azt is, hogy voltak olyan vádak, hogy a nemes fém benchmarkok esetében, bizonyos árucik benchmarkok esetében is manipuláltak. Tehát egy olyan keretet szerettünk volna létrehozni, amelyet ki lehetne terjeszteni minden benchmarkra. Persze lehet arról is beszélni, hogy hogyan lehetne bizonyos előírásokat arányosabbá tenni akkor, hogyha ott jól megalapozott igények vannak arra. Elnök, köszönöm szépen. Az LKB e képviselője, ha nem tévedek. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselő. Azt mondanám, hogy mivel 2013 eleje óta központi bankként, és én is részt vettem ebben a munkában, és kiadtunk egy jelentést, amely elérhető a bank honlapján, mi akkor a választás elvéről beszéltünk, és szerintem pontosan ön is erre kérdezett rá, és örülök, hogy ezt megkérdezte, mert ez nagyon közel áll hozzánk. Tehát az az elv, hogy a piaci szereplőknek, a gazdasági szereplőknek, végfelhasználóknak lehetővé tesszük azt, hogy különböző indexből választanak, különböző benchmark közül választanak, azt válasszák ki, amely a legjobban megfelel az igényeiknek. Ezért hangsúlyoztuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy többfajta választási lehetőség legyen, és azt is hangsúlyoztuk, hogy mennyire fontos egy elemzés elvégzése a végfelhasználó számára, hogy a különböző választási lehetőségeket össze lehessen kötni egy adott benchmark igényeivel. Joggal mondja azt, hogy néha a benchmarkok, és most beszélhetünk a kamatláb benchmarkokról is akár, most a benchmarkokat mindenhol felhasználják, anélkül, hogy figyelembe vennék azt, hogy az a fajta kockázati faktor, az a fajta hitel kockázat, amely a referenciában rejlik, arra szükség van-e ahhoz, hogy meg lehessen határozni egy adott szerződés kifizetődőségét. Ez a fajta filozófia tükröződik az Európai Stabilitási Tanács, pénzügyi stabilitási tanács jelentésében is, itt mind a felügyeleti szervek, mind pedig a központi bankok, amelyek részt vettek ebben, ők egy többszintű ráta megközelítést alkalmaznak, tehát többfajta ráta lenne. Van már egy szinte kockázatmentes ráta, mint az EONIA, és az Euribor pedig inkább egy kockázat alapú ráta. Hogy meg lehet hogy el lehessen kerülni a helytelen helyzeteket. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy mi szeretnék valóban lehetőségeket kínálni, egy választási lehetőséget kínálni, és úgy gondolom, hogy a hatóság feladata az, hogy a védelmet, a fogyasztók védelmét eh, eh, meghatározzák. Yes. Yes, my apologies. A bizottság eh, válaszát is meghallgathatnánk? Nos, a bizottság egyetért önnel abban, hogy a benchmarkoknak a benchmarkokat fel kell mérni, amikor a, a, a fogyasztókról van szó. Ez a 18-as cikkben, és erről beszélünk, hogy mielőtt még valaki egy pénzügyi szerződést megkötne a fogyasztóval, amelyben egy benchmark szerepel, akkor a felügyeleti szervnek meg kell vizsgálnia azt, hogy a fogyasztónak milyen tapasztalatai vannak, milyen tudása van a benchmarkról, és fel kell mérnie azt, hogy megfelelő-e az adott benchmark megemlítése a szerződésben számára és hogyha a felügyeleti szerv úgy gondolja, hogy a benchmark nem megfelelő, akkor a fogyasztót írásban kell figyelmeztetnie. Ennek az a célja, hogy a fogyasztó eldönthesse azt, hogy aláírja -e ezt a szerződést, hogyha úgy gondolja, hogy a benchmark nem megfelelő számára. Tehát eh, ez egy fontos kérdés, és a bizottsági javaslatban mi ezzel foglalkozunk. Now we'll give the floor. Köszönöm szépen, a jelentéstevő következik. Korafán néven hajtani. Köszönöm szépen. Sok kérdést feltettek már. Fernandes úr kérdésére térnék vissza, a kritikus benchmarkok kérdésére. Ez Kiávi úrnak és Szata úrnak tenném fel a kérdést, hiszen a definícióval kapcsolatban, mint a kritikusság definícióval kapcsolatban voltak észrevételeik. Ugye a kvantitatív küszöbök túllépése az igazi probléma. Szkiávi úr azt mondta, hogy az EKB szeretne rugalmas definíciót erről a kérdésről, pénzügyi stabilitáson alapuló definícióra gondolt. Kontosan, mire gondolt? Mi lesz a sorsakor a kvantitatív küszöbnek? most konkrétabban elmondaná, hogy milyen kvalitatív kritériumokat szeretne bevenni a definícióba? Hát ezt nyilván felül kell vizsgálni, és nyilván az illetékes hatóságoknak ezt ki kell értékelni. Száta úrnak is föltenném ezt a kérdést, hogyha elnök akkor megengedi, akkor lenne még egy kérdése Zíbel úrnak. Szíbel úr említette, hogy korábban a hogy azok a benchmarkok, amelyek a beruházási alapok teljesítményét értékelik, ne vonatkozzanak a hatály elé. Mi a helyzet ilyen esetekben a manipuláció és a kockázat értékelésével? Köszönöm. Elnök. Mr. Sata. Száta úr. Igen, köszönöm, elnök úr. Azért véljük azt, hogy a küszöb alkalmazása nem ideális, mert a vizsgált piacokon nagyon nehéz a különböző volumeneket és tranzakciókat pontosan felmérni. Vannak olyan eszközök, amelyek a benchmarkokról szólnak. Bizonyos esetekben a benchmarkok kialakítói megkerülhetik a küszöböket, hogyha itt konkrét küszöbről van szó, és hogyha a hatóságok kvalitatív intézkedéseket nem használhatnak a benchmarkok relevanciával kapcsolatban. Nézzünk egy példát. Nem csak az index teljes volumenéről van szó, hanem például arról is szó van, hogy hány szerződésre vonatkozik ez. A Liborral nem csak az a gond, hogy ugye nagyon, nagyon komoly volumenről van szó, hanem nagyon sok kiskereskedelmi eszközre is vonatkozik. Mi úgy véljük tehát, hogy kizárólag kvantitatív kritériumokra kell hagyatkozni, úgy, hogy tehát ha, hogyha a pénzügyi stabilitást veszük alapul, akkor kvalitatív, intéz, kvalitatív kritériumokra van szükség, ez nyilván ez is csak kompromisszum, itt ugye van némi beleszólása vagy elbírálási joga az illetékeseknek, de szerintünk jobban ezzel nem lehet, jobban erre nem lehet megoldást találni, vagy jobb megoldást találni. Köszönöm, Szkiávi úr. Köszönöm. Tisztelt jelentéstevő asszony. Mi kvalitatív dolgokat szeretnénk kvantifikálni, így négyszeges, négyszegesíti a kört egy közgazdász. Hadd helyezem más megvilágításba a dolgot, vagy beszéljünk más intézkedésekről. Például országokra vonatkozó indexek kialakításán gondolkodjunk el. Például a gazdasági tevékenység szempontjából mekkora lesz egy ország esetében a referencia. Elképzelhető, hogy bizonyos esetekben, még akkor is, hogyha nem nagyon használják az indexet, még akkor is a pénzügyi stabilitáshoz hozzátehet ez valamit. Avagy azt is meg lehet vizsgálni, hogy milyen szerződések esetében használják ezt a referenciát, tehát hogy szakmai jellegű intézmények használják -e ezt, avagy végfelhasználók vagy fogyasztók. Meg kell vizsgálni a teljes pénzügyi rendszer stabilitása, és maga a referenciaérték közötti kapcsolatot. Egyébként pedig Szátta egyetértek, A plusz indikátorok kvalitat, a abba az irányba vinnének minket, hogy örökre érvényes értékeket hozunk létre, mi pedig a rugalmasság mellett lennénk. Thank you. Now the second question. Elnök, köszönöm. Zibel úrnak szólt a második kérdés. Köszönöm a kérdést, előadó úr. Nem mondom azt, hogy nincsen érdekellentét, de az biztos, hogy ezek mérsékelt szinten vannak. Ha megnézzük az index használót, különösen a kiskereskedelmi terület, a retail területen, akkor azt látjuk, hogy a, az aktíva kezelő cégeknél 55 ezer USIT alaphasználó van, és nagyon sok alap az indexeket benchmarkként használják, hogy a saját teljesítményüket hasonlítsák össze, és hogyan működnek azon értékpapírokat, amelyek ilyen alapban vettek egy indexhez képest. Minden jusszicot a nemzeti szabályozók felügyelik, őket az ESMA koordinálja, ezt már a bevezetőmben is elmondtam, a jusszic irányelv és az Eligible Assets irányelv, amely a USITS irányelvhez kapcsolódik, és az MITF irányelvhez is, ezeket most frissítették. Nagyon sok követelményt vezetnek be az átláthatóságra, a megfelelőségre, és hogy azt kell biztosítani, hogy az index használata a célnak megfelel, és megfelelő időpontban lehet gyorsan kérni az aktíva kezelőjétől, hogy a teljesítmény megfelele az adott terméknek, tehát például, hogy az értékpapír indexet egy értékpapír alap használhassa. A teljesítménnyel kapcsolatban a mérés más esetekhez képest különbözik, ugyanis nem olyan terület, ahol közvetlenül befolyásolnánk a termék árazását. Mint már korábban is elmondtam, a Jusic alap értékpapírokba és kötvényekbe ruház be, ár alapján és utána hasonlítják össze a nettó aktíva értéket a benchmarkkal. Harmadsorban az érdekellentétet azért tudjuk csökkenteni, mert alapindexeket használunk, amelyek vagy kritikus benchmarkok, amelyeket szabályozni lehet, vagy a legtöbb esetben olyan benchmarkok, amelyek szabályozott adat alapján készültek, és tehát a mögöttes index szabályozott, és éppen ezért nem lehet itt érdekellentét. Összességében tehát azt mondanám, hogy a megfelelőség, az index megfelelősége, amelyet az alapszabályozók felügyelik, és a szabályozási indexek terjedőben vannak, és a potenciális érdekellentét minimális, az indexek tiszta használata, szabályozott indexek tiszta használata a teljesítmény összehasonlítására megfontolandó ezek használata, és javasolnánk, hogy vegyük ki ezt a bizottsági javaslat hatája alól. Nézzük meg, hogy Madriddal működik-e a kapcsolat, mondja az elnök úr. Úgy tűnik, hogy igen. Akkor Szampaterró úrnak a kérdésére térünk vissza az IOSCO főtitkára felé. Köszönöm, elnök úr. Remélem, hogy hall minket uh, Wright úr. El tudnám mondani, hogy mely más ö, uh, jog szolgáltatók az IOSZ-kon túlmenően uh, próbálnának az EU szabályozás tervezetéhez hasonló elveket bevezetni, a JOSZKO és az Európai Bizottság is ilyeneket megfogalmazott. Önök szerint van-e bármilyen olyan intézmény, amely harmadik országra vonatkozó követelményeket bevezetne úgy, ahogy azt az Európai Bizottság javasolja? Elnök, köszönöm. David Wright. Mr. Wright. Right. úr. Can you hear us? Hall minket? Seems... Yes, you can, you can answer. Kérem, válaszoljon. Köszönöm, elnök úr, elnézést mert nem hallottam a vita egy részét. Hallanak? Az elnök kérdezi, hogy önök hallanak engem. Az az érzésem, hogy önök nem hallanak. De hallunk mindenki, mindkét fél hallja egymást. Okay. You can talk. It's okay for us. Okay, let me continue. Um, uh, to the question uh, about uh, other... Ami a további joghatóságokat illeti, amelyek szeretnének ilyen jogi szabályokat bevezetni. Tudomásunk szerint csak Japán és Hongkong de eléggé szűkörűen tervez ilyen jogi aktusokat, és mindenképpen igaz, hogy mi nem tudunk olyan joghatóságról, amely az Európai Bizottság által javasolt szöveget tervezné bevezetni, amelyről most önök vitáznak. Felmerült egy kérdés a harmadik országbeli rendszerről. Elnök úr, tisztelt képviselők! A derivatívákkal kapcsolatban van egy példa, ahol az Egyesült Államok elfogazott szabályokat a derivatívákra vonatkozóan, mégpedig az Európai Unió előtt, és azóta próbáljuk ezt a két rendszert összeilleszteni, és nagyon nehéz ezt megoldani. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy ideális esetben az IOSCO elvek lennének az alapok egymás benchmarkjainak az elismerésére. És azt gondolom, hogy erről most kellene beszélni, még mielőtt a problémák határon átnyúló szinten túlságosan bonyolultá válnának. Ezen viták az ekvivalencia vagy a ö, szubszidiáris megfelelőség, ahogy ezt az amerikaiak mondják, hogyha a lehető leghamarabb elkezdődne, az lenne a legjobb. Elhangzott egy kérdés, vagy megjegyzés a benchmarkok használatával kapcsolatban, és ez nagyon fontos volt. Ezt a pénzügyi stabilitási igazgatóság is beveszi a tranzíciós kérdésekkel kapcsolatos munkájában. Az IFSP javaslata, hogy duális megközelítést alkalmazzanak, ahol a bank hitelkockázatokat konkrétan érinti, és itt az IBO plusz rendszert kellene kidolgozni de a kockázatmentes rátákra is szükség van a derivatívák és az alternatív megközelítés esetében, ahogy ezt javasolták, és természetesen vannak átmeneti megállapodások is. Lambert úr a forex manipuláció méretére kérdezett rá, erre nem tudok válaszolni, csak azt tudom elmondani, hogy ez majdnem naponta 5 milliárd dollár, és ez egy óriási nagy összeg a pénzügyi rendszerben. Nagyon sok vizsgálatot indítottak arra vonatkozóan, hogy mennyiben manipulálták ezt a piacot. Én is ugyanúgy olvasom az újságokat, mint önök, és bizonyos pénzügyi intézetek komoly összegeket tesznek, tartalékolnak arra a potenciális esetre, hogyha a jövőben ilyesmi előfordulni, úgyhogy most meg kell várnunk, hogy a vizsgálatoknak mi lesz a vége. Köszönöm. Elnök. Köszönöm, Rájtór. Sajnos a hangminősége nem elegendő ahhoz, hogy a tolmácsolást tudjuk egyelőre biztosítani. Most már megjavult. Gualtieri elnök, tehát akkor most a spontán hozzászólásokat várjuk. Szeretne bárki hozzászólni? Kérdéseket feltenni? a meghívott vendégeknek. Annalise Dodds. Nagyon rövid leszek. Mindenki azt mondta, hogy egyetértenek ennek a jogszabálynak az elvével. Persze nagyon fontos a megfelelés, de ehhez kell egy megállapodás a gyakorlatban is. Nagyon sokat beszélünk arról, hogyan lehetne ezt az elemet ugyancsak beilleszteni a jogszabályba. És egy dolog hiányzik szerintem ebből a vitából, ez pedig az, hogy honnan is ered ez az egész ügy. Egy kulturális probléma volt, a fogyasztókat nem kezelték megfelelően, és mindenki kívülről láthatta, hogy itt a kultúrával volt gond. Nagyon fontos az, hogy megfelelően legyenek a feltételek a fogyasztók esetében. Szata úrhoz, illetve másokhoz is intézem a kérdést. Úgy gondolják-e, hogy a jogszabályjavaslat egyre inkább az megfelelés irányába mozdít el, vagy mindig van lehetőség a különböző kiskapukra, illetve meg lesz-e az akarat arra, hogy a fogyasztókkal megfelelően bánjanak. Elnök, köszönöm szépen. Igen, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kérdését. Nagyon fontos megkülönböztetni a benchmarkok esetében két fontos pontot. Az egyik az a benchmarkok létrehozása, és az, hogy ezek mennyire manipulálhatóak. A manipuláció mindenképpen bűncselekmény. Ha ez megtörténik, akkor el kell járni, ez ellen fel kell deríteni a manipulációban résztvevőket. Ez a jogszabály javaslat jó, és eh, két pontot összekeverünk néha, mert néha tranzakció alapú adatokról beszélünk, a tranzakció alapú adatok segíthetik a manipuláció elkerülését, viszont önmagukban ezek nem elegendőek. A nem megfelelően likvid piacokban ezek nem elegendőek, tehát nagyon fontos az, hogy a jogalkotás mindkét ponttal foglalkozzon. Az egyik tehát a, a létrehozás, tehát olyan benchmarkokra, indexekre van szükség, amelyek jobban ellenállóak a manipulációval szemben, viszont ezek nem lehetnek immunisak elvileg a manipulációval szemben, tehát ezért fontos az, hogy az ellenőrzések, a felügyelet megfelelő legyen, és úgy gondolom, hogy ez a jogszabály tervezet ilyen szempontból nagyon jó, és ez segíthet abban, hogy ezeket a kérdéseket sikerüljön megoldani a benchmarkokkal kapcsolatban, amennyiben ezt végrehajtják, és hogyha az ellenőrzést is végrehajtják a kontributori szinten, az adminisztrátori szinten, tehát arra van szükség, hogy ezeken a szinteken az ellenőrzés megfelelően működjön. Igen, tessék. Egy megjegyzésem lenne, köszönöm a kérdést. Úgy gondoljuk, hogy felhasználóként javul, javult a kultúra. Mi, mint felhasználunk, megdöbbentünk azon a fajta manipuláción, ami a benchmarkok körén történt. Az intézményes befektetők, akiket én képviselek, sokkal az intézményes befektetők sokkal inkább kételkednek a benchmarkokban. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következőt mondanám David Rice kérdésére. Japán és Hongkong is gondolkodik azon, hogy ilyen jogszabályokat életbe léptessen, de ennyire nem szigorú és széles körű jogszabályokról van szó. Elképzelhető, hogy nincs verseny helyzetben az EU-s jogszabálya, vagy lehet, hogy ez hátrányba hozza az európai üzletágat a világ többi részét ez képest. hogyha lenne egy egységes szabályzó szervezet, az jó lenne? Tehát világszínvonalú benchmark jogszabályra lenne inkább szükség, ami fel, szükségtelené teszi az EU-s jogszabályt? Thank you. Köszönöm. Right úr. Mr. Wright.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 realistán kéne gondolkodnunk, nem lesz világszintű szabályzó szerv. Globálisan a következőt tehetjük, együtt működhetünk, együtt gondolkodhatunk, de kötelező érvényű dolgok nincsenek. A G20-as, a G20-ak, vagy a Bázeli bizottság, vagy mi magunk semmi E, semmiféle jogszabályt nem hozunk létre, és erre nem is nagyon van kilátás a jövőben. Szerintem hosszú távon másra nem nagyon lehet számítani. Alapelveket kell kidolgozni. And implemented international laws uh, where necessary. And that is a judgment, of course, for each, uh, each jurisdiction. Now, as far as the European uh, Union's uh, uh, rules uh, are concerned, or future rules, Sajnos a hangminőség nem e- elegendő, nem tudunk így tolmácsolni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 Köszönöm szépen. Más nem kért szót, akkor lezárhatjuk ezt a kérdést. Korának adom meg a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidre fogom. Szeretnék köszönetet mondani az összes résztvevőnek, a kollégáknak, de természetesen külön hála az előadóknak. Köszönöm, hogy megosztották velünk gondolataikat, illetve hogy válaszoltak kérdéseinkre politikában döntéseket kell hozni. Ezzel a témával kapcsolatban a következő hetekben különösen sok döntést kell hozni az ennék jelentős tevejüknek és jó magamnak. El kell azon gondolkodni, mit jelent az, hogy kritikus. Ezzel kapcsolatban még sok a tennivalónk. Köszönöm. Elnök, köszönöm, köszönöm megvárjuk, amíg majd lesz egy globális benchmark, ennek először az európai ágát fogjuk létrehozni, most pedig folytassuk a munkát. Köszönjük David Ryan-nak, Wright-nak, Roberto Schiavinak, Rodolf Zibelnek és Pierre Mario Szátának a részvételt. Most pedig 15 perces szünet következik. 5 órakor folytatjuk a következő részt, ezt biztosan.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 Merci Paolo.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 Nyolcas napi rendi pont, Margaret Vestagerrel való eszmecsere, ő a versenyért felelős biztos. Üdvözlöm Vestager asszonyt, megköszönöm, hogy eljött ide, elfogadta meghívásunkat. Ez itt az első eszmecsere az ekonban. A meghallgatáson és a meghallgatás után a biztos asszony elkötelezte magát, hogy rendszeresen ellátogat hozzánk, illetve a munkacsoport üléseire, ugye a trösztellenes kérdésekről, a mergerökről, az összeolvadásokról, a versenypolitikáról, illetve stratégiai kérdésekről eszmét cserélhessünk. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen pozitívan áll hozzá a munkához, és szaván fogjuk az Európai Parlamenttel való együttműködés mi komo- együttműködését mi komolyan vesszük, és azt gondolom, hogy ezen az együttműködésen keresztül a polgár hangja is erőteljesebbé válik. Örülünk annak, hogy ilyen keretet szab a versenypolitikának. Köszönjük tehát! Ez az első eszmecsere. A mai napom a téma egy releváns kérdés. Az átfogó értékelés és a verseny szabályok közötti, itt a versenyszabályoknál az állami, bankok állami támogatására gondolok, de elképzelhető, hogy a képviselők más témájú kérdéseket is föltesznek. Sok aktuális kérdés van. Akkor most meg fogom önnek adni a szót, és remélem, hogy biztos asszony egyéb témákra is nyitott lesz. Először, meg, először biztos asszonynak adom meg tehát a szót, 10 perccel körülbelül, utána 5 perces etapokban kérdéseket, válaszokat hallgatunk. Következik tehát a biztos asszony. Margaret, köszönöm még egyszer. Parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az üdvözlő szavakat. Nagyon vártam, hogy biztosként ellátogathassak ide. Remélem, egy hosszú ülés sorozatnak ez az első eleme. Lehet, hogy a szerződés erre nem kötelez, de mind a kettő fél, mindkét fél érdeke, hogy a lehető legszorosabban együttműködjünk hogy a polgárok érdekében fejlődjön a versenypolitika. Várom ezt, de vannak azért komoly kihívások is. Szívesen válaszolok a napirenden kívüli kérdésekre is, stresszteszt, vagy a negyedéves felülvizsgálat, vagy a bankok megmentése, de elnézést, hogyha nem tudok ma mindenre válaszolni, de azért próbálkozom. Nézzük a banki ágazatot, illetve a teszt eredményét, és az Asset Quality Review-t. Azt hiszem nem lehetünk magunkkal megelégedettek. Számos pozitív eredményt elértünk, de még nem dőlhetünk hátra még nem jelenthetjük ki, hogy bankrendszerünk ismét megáll a lábán. Azt hiszem, hogy sokaknak vannak panaszai KKV-któl, akik azt tapasztalják, hogy nem jutnak tőkéhez minden esetben. Tehát még nagy utat kell bejárnunk, hosszú utat kell bejárnunk, de már egy komoly mérföldkövet magunk mögött tudhatunk. Nézzük a bankuniót. Október 26-án az EKB átfogó értékelésében és az Európai Bank Hatóság stressztesztjének az eredményét nyilvánosságra hozták. Átláthatóságra törekedtünk a fizetési mérleggel kapcsolatban és ez előfeltétele annak, hogy ismételten megnőjön a bizalom a bankszektor iránt, tehát átláthatóságra törekszünk. Múlt héten november 4-én az EKB lett az egységes felügyeleti szerv a bankrendszer esetében, és ez része az SSM-nek, a Single Supervisory Mechanism-nek. Ez mindenképpen jó. Ez egy egyéves előkészítő munka eredménye az SSM esetében is, illetve a stresszteszt esetében is. Az történt, hogy a legnagyobb euróövezeti bankok 130 bank egyenlegét, ellenállóságát vizsgálták meg. Szerintem elmondhatjuk általánosságban, hogy az eredmény pozitív. A tőke generáló intézkedések, amelyeket január és szeptember 14-ek között tettek meg a bankok, csak 13 bank esetében, ez, ezek 8 tagállamban találhatók, beszélhetünk tőkehiányról, nettó szőke hiányról. Ez 6,5 milliárd euró, és néhány bankról van csupán szó. Az elmúlt évben több bank jutott hozzá a piachoz, ez azt jelenti tehát, hogy a tőkehiány nem jelentős. Ami a fennmaradó nettó tőkehiányt illeti, a felügyelő szerv engedélyével lehet ezt megoldani. Jelenleg egyáltalán nincs arra lehetőség, hogy állami segélybe részesüljenek ezek a bankok, a tőkehiányban szenvedő bankok. Ha ez azonban mégis megtörténik, akkor az állami támogatásra vonatkozó szabályok vételével kell ezt megtenni. Tehát nagyon fontos azt hangsúlyoznom, hogy egyelőre nincs arról szó, hogy állami támogatásban részesülnének ezek a bankok. Egy, hét, egy évvel ezelőtt a, ezeket a szabályokat, az, er, az erre vonatkozó szabályokat megerősítettük, illetve frissítettük, hogy megerősíthessük a bankrendszert, hogyha a bankoknak, hogyha a bankok adófi, ahhoz, hogy a bankok adófizetői pénzhez juthassanak, akkor a részvényeseknek, illetve a hitelezőknek is um, kell nyúlni. Ez tehát az előfeltétel. Ami verseny politikai szempontból erről elmondható, az az, hogy azon leszünk, hogy az adófizetők pénzét csak minimálisan használják fel, tehát lehetőleg kevésbé, és az új jogszabályokat szeretnénk előtérbe helyezni, ez pedig az, ennek a lényege az az, hogy nem szeretnénk, hogyha a tagállami vagy egyéb költségvetések áldozatául esnének ennek, ez rossz lenne az európai bankoknak és az európai belső piacnak is. azon bankok, amelyek mégis állami támogatásra szorulnak, ezeket a bankokat át kell struktúrálni, meg kell változtatni a szerkezetét, illetve a reál gazdaságtól kell, hogy fölvegyék a kölcsön. De fontos, hogy a banki szektor alap szerepére koncentráljon. Ezzel a morális veszélyt kell csökkent, lehet csökkenteni. Említettem tehát, hogy bankszanálási tervekről, illetve átstruktúrásról és szigorúbb szabályrendszerről van szó, ezáltal ellenállóbb lesz az európai bankrendszer, és az alapszolgáltatásokra jobban lehet ö, koncentrálni. Ez a reálgazdaságot segíti, és jót tesz a megtakarítók számára is. Természetesen emellett még vannak egyéb feladatok. Ez a stresszteszt kiválóan szolgálja azt a célkitűzést, hogy a bizalmat helyreállítsuk, de ez még nem alakult ki messze menően. Az Asset Quality Review és a, a stressz teszt azt mutatják, hogy a bankok igenis tettek valamit, az első lépését megtették annak, hogy visszaállítsák a bizalmat. Mint ahogy, a korá, mint ahogy korábban említettem, nem elégedhetünk meg magunkkal, nem lehetünk önelégültek, nem dőlhetünk hátra, a fiskális rendszerben még számos dolgot kell tenni. Európa bankrendszerének leggyengébb láncszemei láncszemeit újra kell struktúrálni, enélkül nem jut el a megfelelő hitel a gazdaságba. Úgy vélem, ebben egyetértenek velem, hiszen az, a gazdaság csak akkor egészséges, hogyha a banki rendszer is egészséges. És erre nagy szükség van, tehát erős bankszektorra van szükség, amely ellát, ellátja alap szerepét és hitelt biztosít a gazdaságnak. Ezen leszünk, Számos lépést kell egy, ehhez, számos lépést kell megtenni. Sokkal erőteljesebbnek kell lenni a bankrendszernek, és az is fontos, hogy a bankunió felépítésével elérjük ezt, az irányelvet az összes tagállamban végrehajtják, hogy az adófizetők tudják, hogy a véleményüket komolyan vesszük, hogy a bankrendszerek megfelelően erőteljesek legyenek, és a banki műveletek is. Tehát eddig elmondhatjuk azt, hogy a vizsgálatok alapján nincs szükség állami támogatásra, és ez lenne a mai nap legfőbb üzenete. Elnök, köszönöm szépen. A frakciók képviseletében először Márkusz Ferbernek adom meg a szót, aki a versenyügyi munkacsoportunk elnöke. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony! mert utáltam arra, hogy a múltban számos olyan banki intézmény volt, amely egy külön megállapodás alapján állami támogatást kapott, és a bizottsági elődje egy átfogó becslést hozott létre, és arról tartottak, hogy a deficiteket közpénzekből, állampénzekből is lehet fedezni, hogy betartják az vonatkozó szabályokat. A bankok, amelyek rossz eredményekkel jártak, és támogatást kaptak, most ennek kapcsán a felmerül a kérdés, hogy a támogatási rendszer jó volt-e ez idáig, és lehet abba bízni, hogy most jobb lesz-e a helyzet, sikerül-e helyreállítani a normális állapotot, vagyis egy olyan banki rendszert, amit nem az adófizetők pénzéből támogatnak, és aktuális módon egy második kérdést is intéznék Luxemburg nagyhercegség témájában. A bizottság vizsgálatai Luxemburgal és más tagállamokkal szemben úgy tűnik, hogy ami itt történt, az nem egyedi eset, gyakran előfordul, hogy államok és adóköteles cégek között vannak megállapodások. Ez a, az eljárás elterjedte, mint gondolnánk. Mit, mit fog tenni a bizottság, és mit fog tenni ön, mint versenyügyi biztos, most függetlenül ettől a konkrét esettől, tehát mit fog tenni hogy az adókerülést el tudja kerülni. Válasz. Az első kérdése kapcsolatban. Miért várhatjuk, hogy jobb lesz a helyzet? Alapvetően azért, mert változtattunk a szabályokon, a körülményeknek megfelelően. Bizonyos országokban sok adófizető azt tapasztalta, hogy nekik kellett fizetniük, Más tagállamokban más szabályok voltak. Ők azt látták, hogy egyfajta bail-in, tehát bankmentés volt, és bizonyos tagállamokban nagyon nagy feszültség volt, a makrogazdasági helyzet rendkívül nehéz. Szlovéniára gondolok, és több más tagállamra, Dániára is. És ezért nagyon összetett a kép. A mostani e, bankszektorra vonatkozó állami támogatási szabályok bevezetése után ez egyfajta köztes időszak a múlt és az új irányelv bevezetése között a bankunióra vonatkozóan még várjuk, hogy ezt véglegesítsék. Nagyon fontos most, hogy azt lássák az emberek, hogyha az állami pénzeket bármikor bankokra kell költeni, akkor azt csak azután tegyék, amikor már egy bankmentési akciót valóban elindítottak. És ez fontos változás. Tisztábbak lettek a szabályok, ami ami a tőkeeszközöket illeti ezzel kapcsolatban az évek során új egyensúly alakul, van kialakulóban, Természetesen, ami a korábbi statikus mérlegekre vonatkozó pillanatképet illeti, ott más volt a helyzet. És mivel változtunk, mivel a tanács és a parlament felvállalta a felelősségét, hogy a BRD-t kialakítsa, és mivel az állami támogatásokra vonatkozóan is új szabályok vannak, ezért várhatjuk azt, hogy javul a helyzet, és ö, sok munkát végeztünk. Ami a LuxLeak témáját illeti, és hogy hogyan lehet ezt kezelni. Négy ügyet nyitottunk meg Írország, Hollandia és kettő Luxemburgiában, Luxemburgban. Gondolom tudják, hogy az adó megállapodások nem illegálosak. Lehetnek ezek jogszerűek is. A kérdés az, hogy milyen konkrét döntést hozott az adóhatóság az adott esetben. Mert lehetséges, hogy ezek azt jelentik, hogy versenytorzuláshoz vezettek a döntések, vagy az adókedvezmény egyfajta közvetett állami támogatás kérdése felmerül. Nagyon fontos ezen négy esetet lezárni, mert így sokkal többet tudunk majd arról, hogy hol kell keresnünk ezen kérdéseket, hogyha folytatjuk a munkát, és biztos, hogy ez a szándékunk. Elnök, köszönöm szépen. Eliza Ferreirának adom meg a szót. Köszönöm szépen, hogy eljött ma hozzánk. Nagyon érdekel a bankszanálás és bankfelügyelet kérdése, de hát már ezen kérdéseket feltettem a meghallgatása során, úgyhogy ezt most nem teszem fel még egyszer. A adó elkerülés, adócsalás miatti versenytorzulásra kérdeznék rá. Ön azt mondta a válaszának a második részében, hogy négy esetről beszélünk. Mindnyáján tudjuk, hogy mi a valóság. Több részlettel rendelkezünk, több információval, és ezek sokkoló információk. Arról van szó, hogy 300 multinacionális vállalat tárgyal egy-egy tagállammal. Nos, önnek van -e olyan érzése, hogy van jogi kapacitása arra, hogy ezen általánossá vált gyakorlat ellen felléphessen, hiszen bizonyos polgárok számára, és ön ezt megértheti, mégiscsak furcsán jön ki az, hogy a verseny részleteiről beszélünk, és közben mögötte óriási állami támogatásokat kapnak az adókedvezmények formájában, amelyek igencsak kétesek. Úgyhogy pontosan az biztossá vált, most már egyértelművé vált, hogy nem lehet folytatni úgy a dolgokat, ahogy azt eddig tettük. Ön úgy érzi-e, hogy a versenyeszközök segítségével képes arra, hogy sikeresen foglalkozzon a versenyjog állandó megsértésével, avagy szüksége lenne valamilyen radikális politikai változásra ahhoz, hogy megoldhassa ezen kérdéseket, mert politikailag egyszerűen lehetetlen nem fellépni. Biztos, hogy nem szabad most a babérjainkon megülni, ez igaz, de a bizottság készen áll-e arra, hogy sokkal radikálisabb, erőteljesebb és őszintébb módon folytassa ezt a küzdelmet, mint mostanáig? Well, I'm, I'm always, you know, inclined to do... Én mindig szívesen csinálok valami radikális dolgot, hiszen a pártom nevében is ez a szó van benne. Néha ez zavart is okoz, mert amikor radikalizmusról beszélünk, amely lehet egy rossz dolog, de hogy radikálisak vagyunk, az azt jelenti, hogy a dolgok gyökeréig nyúlunk le. Ennek kapcsán nagyon fontos az, hogy két különböző vitáról van itt szó. Egyrésztről az állami segítségnyújtás, a versenytolaszítás, és itt úgy érzem, hogy igen, nekem itt van jogi lehetőségem, mert az adó szabályok a tagállamoktól fakadnak. A tag, az adószabályozás problémája az az, hogy ha a tagállamok elfogadják azt, hogy egy adott cég adófizetését úgy határozzák meg, hogy az nem felel meg a piaci feltételeknek. Tehát ez a cég sokkal kedvezőbb elbánásban részesül, mint más cégek. És itt van még a, az állami segítségnyújtás kérdése is. Ott van jogi lehetőségünk, ott tehetünk valamit, akkor, hogyha tudjuk bizonyítani a, az igazunkat, és ezért fontos itt bölcsebbé válunk, és ezért kell lezárni a már meglévő ügyeket, mert itt sokkal több tapasztalatot tehetünk szert, hogyha az adópolitikáról beszélünk önmagában, például bizonyára ismerik a e, konszolidált e, társasági adóalapról szóló javaslatot. Ha jól tudom, ez is egy fontos lépés lehetne, és remélem, hogy a tagállamok és a parlament ezt a javaslatot ismételten felveszik, ismételten foglalkoznak ezzel, mert ez nagyon fontos lépés lehetne annak irányába, hogy egy közös konszolidált adó alap jöjjön, társasági adó alap jöjjön létre. Ez hozzájárulhatna az átláthatósághoz, és azon cégek számára, akik nem, akik nem rendelkeznek agresszív adó stratégiával számukra is könnyebb lenne a helyzet. És úgy gondolom, hogy ez egy olyan fajta új jogszabály lehetne, amire szükségünk van, akkor, hogyha az adózást útját választjuk ahhoz, hogy elkerüljük azokat a helyzeteket, amiket az elmúlt napokban láttunk. Elnök, köszönöm szépen. A következő felszólaló Martin Messerschmidt, aki az ECON jelentés tevője a versenyi politika éves jelentésének, és ez 2015. január végén fog megjelenni. Köszönöm szépen! Bármennyire is csábító közös anyanyelvünket használni, ellenállok ennek a csábításnak, és angolul fogok beszélni. Két kérdésem van. Valószínűleg senki nem várja azt, hogy mélyében beszéljen a folyó vizsgálatokról, de együtt kell működni a különböző harmadik országokkal, nemzetközi szervezetekkel annak érdekében, hogy információkat kaphassunk. És a jelenlegi vizsgálatok fényében kíváncsi vagyok arra, hogy mit kíván tenni annak érdekében, hogy megfeleljen a kötelezettségeinek, mit, tud, fog, mit fog tenni az agresszív adózással kapcsolatban Luxemburgban, vagy bárhol máshol. Most vagy várunk az Európai Bíróság döntésére, hogy kiözre adják az adatokat Luxemburgból, vagy pedig már megvannak ezek az adatok. Úgy gondolom, hogy a kézenfekvő válasz az az, hogy ezek az információk már megvannak, és ezeket be kell vonni a folyó vizsgálatokba. Kérem, hogy mondjon erről valamit. Második kérdésem röviden. Az állami segényütási szabályok aggasztanak bennünket itt a parlamentben, ezért sokan örültünk, amikor bejelentette azt, hogy az új szabályok értelmében a tagállamoknak a nagyobb felelőssége lesz, hogy létrehozzanak rendszereket, és nem kell előzetesen a bizottságot tájékoztatniuk. A bizottság viszont örködik a helyes versenyszabályok felett. Tehát hogyan kívánja azt biztosítani, hogy a megreformált állami segítségnyújtási szabályok megfelelő egyensúlyt teremtsenek a tagállami kompetenciák, illetve a megfelelő végrehajtás között, illetve a versenytolhatás megakadályozása között. Köszönöm szépen. A következő zászóló következik. Igen. Valóban csábító lenne a az anyanyelvemet használni, hiszen pontosabban válaszolhatni, de én is inkább angolul fogok válaszolni. Nagyon fontos az, hogy a szolgálataim, illetve a tagállamok között együttműködés legyen. Azt látjuk, hogy ez az együttműködés egyre jobbá válik, a dokumentumok, az információk a Wikileaks eh, miatt nyilvánosak. Nincs szükség minden információra, mert ez olyan információ, amely az üzletekre irányult, és hogy hogyan közelítsék meg a hatóságokat. Nekünk a nemzeti hatóságoktól kellenek információk a konkrét eh, adószabályozásról de ezeket az új információkat is figyelembe fogjuk venni, ezek elérhetőek, ezek nyilvánosak. Másodszorban nagyon kényes ez az egyensúly az állami segítségnyújtás modernizálásával kapcsolatban. Amikor nagyobb mérlegelési köre van a tagállamoknak, akkor is alkalmazniuk kell az állami támogatásra vonatkozó szabályokat, így nagyobb felelősséget adunk a tagállamoknak, hiszen ők nekik maguknak kell alkalmazni a szabályokat. Úgy gondolom, hogy e nagyon fontos része a reformnak az átláthatóság. A tagállamok döntenek az állami támogatási rendszerükről, amelyre meg kell felelnie a szabályoknak, utána pedig ezt közreadják, tehát a tagállamok, a média, a közvélemény láthatja azt, hogy hogyan költik el a közpénzeket. Erről lehet egy demokratikus vitát folytatni, hogy az állami támogatási szabályokat hogyan alkalmazzák, és hogy hogyan költi el a kormány a pénzeket az egyes tagállamokban. Ez a legfontosabb pontja a reformnak, mert a média, a közvélemény itt nagyon fontos szerepet játszhat, ahogy ezt látjuk bár ez nem volt egy akaratlagos átlatatóság, hogy sokkal jobban megváltozik a közölemény akkor, hogyha a kényesebb ügyekről is több információ van. Köszönjük. Most a liberális frakció nevében Cora van Leverkusen következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy Néhányan még nem voltak itt, amikor Michael Tajrel kolléga az Ekon szakbizottságot kérte, hogy hozzanak létre egy ideiglenes szakbizottságot az elkerülés és adócsalás kérdéseiben figyelembe véve a luxemburgi adóelkerülési ügyeket. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés, és támogatom egy ilyen bizottság létrehozását. És a bizottságot kérném, és a versenyügyi biztost is, aki itt van most velünk, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel és támogassa azt. Egy rövid kérdés a holnapi vitával kapcsolatban. Meglepett minket, hogy most már nem állami támogatási ügyről van szó. Moszkovici biztos úr nyilatkozott erről, ezt talán ön kommentálná. Vesztigör biztos, örülök annak, hogy megint itt láthatjuk az Ekonszakbizottságban. A mai meghallgatás fényében lenne egy kérdésem a versenyügyi főigazgatóság szerepéről az egységes szanálási mechanizmus keretein belül. Ez alapján a Digicom lesz képes arra, hogy bank átstruktúrálási vagy szanálási döntéseket nagyon rövid időn belül hozzanak. Ezen döntések természetesen fontos, hogy megfelelő jogi alappal rendelkezzenek. Aggájaink vannak azzal kapcsolatban, hogy a főigazgatóságuk megfelelően tudja ezt a munkát végezni, különösen ilyen rövid határidővel. Milyen konkrét intézkedéseket hozott, és a főigazgatóság belső szabályai hogyan működnek azért, hogy garantálják, hogy a főigazgatóságuk eszeremmel kapcsolatos döntései rövidek, észszerűek legyenek, és a e, hosszú távú felügyelet és visszatekintés fényében is pozitívak legyenek. Köszönöm. Válasz. Most, most tájékoztattak arról, hogy egy ilyen külön bizottságot hozzanak létre az adóelkerülés tágabb értelmében, és ezzel az lenne a cél, hogy teljes rátekintést kapjunk. Én ezt versenyügyi szempontból vizsgálnám, és ez a bizottság pedig inkább egy adó jogalkotásbeli szempontot képviselne. Ez az oka annak, hogy a közös, konszolidált társaság adóalap létrehozásával kapcsolatos ügyet is meg kellene vizsgálni. És talán a nemzeti parlamenteknek is szerepük lehetne ebben, hiszen a nemzeti adó szabályok között és az állam, állami támogatások között és az Európai Uniós szint között is van összefüggés. Minnyáján tudjuk, hogy mennyire tudunk előre jutni az adók harmonizálásában, és nem hiszem, hogy én optimistább lennék ebben, mint ön. Ezzel tudnám ösztönözni az elvégzendő munkát. Persze nem az én hatásköröm, hogy arról döntsek, hogy ezt hogyan akarják önök megszervezni, de azt gondolom, hogy a nemzeti parlamenteknek is fontos szavok lehet ezen kérdésekben. Másodszorban valóban egyetértek, hogy a versenyügyi főgazgatóság és jó magam beleszólhatunk abba, hogy hogyan alakul a jövő az egységes szanálási mechanizmussal kapcsolatban, hiszen ott felmerülhetnek állami támogatásbeli kérdések. Mi másként fogunk eljárni, mint az egységes felügyeleti mechanizmusban az felügyeleti hatóságok tennék, mert konkrétan az állami támogatásbeli kérdéseket kell vizsgálnunk, a hosszú távú működőképességüket kell vizsgálnunk, ez csak egy, egy fontos példa a sok közül. Azt akarjuk garantálni, hogy megfelelő hatáskörrel rendelkezünk ehhez, hiszen teljesen egyetértünk. Nagyon fontos a gyorsaság itt. Nem hallottam azt, hogy még sürgősebb ügyekben, amikor a válságot, a válság tetőpontján voltunk, ez probléma lett volna, de természetesen megfelelő prioritásokat kell felállítani azért, hogy megfelelő erőforrásokkal és tudással rendelkezzünk, hogyha gyorsan kell dönteni. Ez azt is jelenti, hogy együtt kell működni az egységes szanálási mechanizmussal, és mindentőlünk telhetőt megteszünk ezért. Most pedig az Egyesült Baloldal részéről Fábio de Mázi következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, hogy ilyen kitűnően kiejtette a nevemet. Tényleg ez egy őszinte bók volt a részemről. A Lux Leak, vagy Juncker leaks el szeretném kezdeni. Ön azt mondta biztos asszony, hogy amit most Luxemburgban láthatunk, azok más is előfordulhatnak, eléggé cinikus az, és ez a bizottsági adat, hogy az én tagállamom egy trillió eurót veszít el adókerülés miatt, adócsalás miatt. Azt mondjuk, hogy csökkentsék az állami kiadásokat, például a lakásra folytatott kiadásokat, és én azt mondta, hogy a konszolidált társasági adóalappal szeretne foglalkozni. Úgy gondolom, hogy minimális adózás nélkül, amely nem lehetséges a szerződések értelmében nem lehet ilyenfajta társasági adóalap. Az első kérdésem az az, hogy igaz-e az, hogy a luxemburgi megfelelés, az együttműködés az új bizottság javult, ami ott a Juncker úr nincs hivatalban, mit gondolod erről, Másodszorban figyelembe véve azt, hogy valamikor majd dönteni kell arról, hogy nyitnak-e vizsgálatot Luxemburg ellen, és ezeket a vizsgálatokat kollektív módon indítják be, mit történik, hogyha nincsen majd Juncker úr részéről érdeklődés anyag irányába, lesz-e majd egy kínai fal, hogyan fog ez működni. A harmadik kérdés pedig, hogyha lesz eljárás Luxemburg ellen az Amazon miatt, és képes lesz bebizonyítani azt, hogy kedvezményesebben kezelték ezeket a cégeket, és hogyha lesz ez az eljárás, akkor ön szerint Juncker úr továbbra is alkalmas az a bizottsági elnöki posztbetöltésére. Szeretném, hogyha igennel vagy nemmel válaszolnám meg ezt a kérdést. Ha ezt nem tudja megtenni, akkor alternatívaként azt kínálom, hogy, hogy ön, melyik dalt ö, javasolná Junkernek a Zsönögretrián Piaftól, ö, vagy ö, a bot, Bocserinek a Time to Say Goodbye-t. warn you not to tempt me to sing myself. <laughs> Uh, Nos, csak annyit szeretnék, hogy ne kérjék azt, hogy én énekeljem ezt, ezeket el. Nos, először is Különböző módon lehet értékelni a közös konszolidált társasági adóalap kérdését. Én úgy gondolom, hogy ez segítség lenne, és azt gondolom, hogy az üzleteknek lenne segítség, olyan üzleteknek vagy vállalatoknak, amelyek nem tervezik az stratégiájukat előre, és így nem lenne külön költség számokra, az, hogy különböző adóügyi ügyvédeket kellene az egyes országokban megfizetniük, hogy ezen ügyeket meg tudják oldani. De hát persze a vélemények különböznek ezzel kapcsolatban. Igen, valóban javult az együttműködés Luxemburggal. Én nem próbálok bármit találgatni arra vonatkozóan, hogy milyennek az oka de nagyon örülök ennek, hogy ez így van, hiszen ezzel a mi munkánkat is megkönnyítik. Ez volt az első kérdés. Második kérdés. Az új ügyek megnyitásával kapcsolatban. Eddig az történt, hogy úgy döntöttünk, hogy megnyitunk négy ügyet az előzetes vizsgálatok alapján. Ezeknek a többsége, a négyből kettő, most már nyilvános, a harmadikat pár napon belül fogjuk nyilvánosságra hozni, és így láthatja mindenki, hogy mi volt az előzetes vizsgálat, annak az eredménye mi volt, és hogy mi, miért gondoljuk, hogy ez kellő okot ad arra, hogy aggájaink legyenek, és emiatt vizsgálatot indítunk. Én saját magam semmit nem tapasztaltam ami ezzel ellentétes lenne. És a meghallgatásom alatt is gondolom ezt a benyomást keltettem, hogy én azt teszem, amit ilyen helyzetben helyesnek tartok. Harmadsorban. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne spekuláljunk. Bizonyos vállalatok és üzletek számára nem azt mondom, hogy kényelmetlen, hanem nehéz, hogyha egy adóügyi ítélet rájuk vonatkozik, hogyha nem lehet bebizonyítani azt, hogy versenytorzulás volt. És ez nagyon fontos kérdés. Nagyon kevés időt töltök azzal, ha egyáltalán foglalkozok ezzel, hogy ilyen ügyekkel foglalkozok. Én előre próbálok nézni, hiszen egyrészt a versenytorzulás nagyon fontos, másrészt a politikai vitát is torzítja ez a kérdés, az adóelkerülés és egyenügyek sokkal fontosabbak, mint a személyes kérdések. Köszönöm Mikler Rájman az öldek részéről. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy itt van. Az az előnyöm most, hogy az előttem szóló után kérdezhetek. A következő kérdésem lenne ezek az öt évre vonatkozólag. Ön azt mondta, hogy új információk vannak a Wikileaks alapján, ezeket majd figyelembe veszik, mert ezek elérhetőek, ezek az információk. az elkövetkező öt évben tervezik-e azt, hogy beindítják a vizsgálatot? Hadd kérdezem ezt másképp. A hivatal ideje végére úgy gondolja-e, hogy az európai adórendszer adókerülési lehetőségeket majd az ön munkatársai fogják majd kontrollálni? Ez az ön politikai célja-e? Ön azt mondta, hogy támogatja a közös adóalapot, támogatja-e az ország alapú adózási jelentést a multinacionális cégek esetében, ahogy azt a bankok esetében is tesszük. Ez politikai célja-e önnek az elkövetkező öt évre, és próbálta elkerülni azt, hogy válaszoljon arra a kérdésre, hogy ön hogyan értékeli Juncker úr politikáját. Ez politikai cél ön számára, hogy az ilyen fajta adókerülési módok ne legyenek az elkövetkezetében már lehetőek az európai kormányok számára. Köszönöm szépen, a biztos asszony válaszol. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a kérdés azt mutatja, hogy nagyon bízik az én képességeimben, de egy kicsit szerényednek kell lennem, mert eh, miután nyomon követte a különböző adóügyi javaslatokat, a szemata javaslatokat, és követ, nyomon követte az adóügyi vitákat a tanácsban, az a benyomásom, hogy nagyon nehéz egyhangúságot elérni ahhoz, hogy adógyi kérdésekben előreléphessünk. Még akkor is, hogyha egyesítjük erőinket a bizottságban és a parlamentben, még akkor is nagyon sok munkánk lesz abban, hogy meggyőzzük a tagállamokat arról, hogy sokkal több közös társasági adóalap jogszabályra van szükség Európában. Nem akarom elkerülni ezt a vitát, de nem szabad, hogy ez vigye el az összes lendületet, amit másra is használhatnánk most. A még nyitott ügyeket kell véglegesítenünk, meg kell vizsgálni azt, hogy mi történik, és ezzel a tudással, ezzel a háttérrel kell eldönteni azt, hogy mit fogunk tenni a következő lépésként. Én szeretném ezt úgy megközelíteni, hogy eredményeket érjünk el, struktúráltabb módon szeretnénk eljárni, és ehhez az kell, hogy a már meglévő ügyeket lezárjuk, és ez alapján dönthetjük majd el, hogy további ügyeket megyünk el, vagy sem. Ezt még nem tudom, de majd meglátjuk. Köszönöm szépen a függetlenek nevében Szarianopoulos kollega következik. Μιλήσατε για τα stressz test των τραπεζών. Köszönöm szépen. Biztos asszony említette a bankok kérdését, hogy a bankok milyen rossz helyzetben vannak, hát a görögök helyzetét is ismeri, a trojka, többek közt az EU, és a körülmény késedelemmel kezeli a banki kölcsönöket. Úgy tűnik, hogy kizárólag a nagy vállalkozások kölcsönével foglalkozik, illetve az életképes vállalkozásokkal. Mi a helyzet a KKV-kkel vagy a kisvállalatokkal? Ami pedig a bérből fizetésből élőket illeti, semmi sem változik, vagy a munkanélküli segélyen élőkkel kapcsolatban sem ez a probléma számukra megmarad még évekig. 2015. január 1 -e óta kilakoltatások is lesznek az embereket, az emberektől elveszik a házukat. Katasztrofális lesz a helyzet a bankok számára, Görögországban és máshol is. Nos, azt kérjük, hogy vizsgálják felül ezt a fajta versenyhelyzetet, ami csak a nagyoknak jó. Több ezre fogják elveszíteni otthonukat. Erről mit gondolnak? Mit gondol? Köszönöm, kérem biztos asszony válaszoljon. Lehet, hogy én máshogy vélekedek a stressz tesztről és az asset quality review-ról, én úgy gondol, én ebből azt ültem le, hogy a banki szektor ma jobban áll, mint egy éve, mert csökkent a tőkeigény, tehát komoly tőkéhez jutottak, és mivel 13 banknak volt csak nettó tőkehiánya 8 tagállamban, és senki, egyetlen bank sem mondta azt, hogy állami segélyre van szükségünk. Ez jó, ez pozitívum. Ezt nem változtatja meg Görögország helyzetét, de jó irányba indultunk el, hogy a bankrendszerünk egészségesebb, stabilabb legyen, és hogy tudjunk, és hogy tudjon ez a bankrendszer a KKV-knek is kölcsönt biztosítani. Hiszen a banki gazdaságnak komoly szerepe van a reálgazdaságban, hogy az emberek tudják finanszírozni vállalkozásokat, induló vállalkozásokat, és hogy tőke növekedésre tegyenek szert. Még messze vagyunk attól, hogy lássuk a fényt az alagút végén. Tudom, hogy a fiatalok számára ez egy különösen hosszú alagút. Delange úr következik az Európai Néppárton. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos asszony, hogy ilyen nyíltan válaszol a fontos kérdésekre, amelyek mindannyiunk számára fontosak. Köszönöm, hogy ilyen velősen, frappánsan válaszol, és hogy ezekre, a, e, nem riad vissza ezekről a kérdésektől, de visszatérek az adó elkerülés témájára, többen ezt már, többen ezt már említették többen említették, hogy, hogy mennyire rossz az az állampolgároknak, hogy egyre nő a vállukon az adó teher, a KKV-kus, a nagyvállalatok pedig el át helyezik a termelést, hogy kikerüljék az adófizetést, és sokan azt gondolják, hogy ez nem méltányos. És valójában ez az Európai Bizottság utolsó esélye, vagy ez egy utolsó esélyi bizottság, most is erről van szó, az emberek eléggé elkeseredettek. Ezt, hall, ezt halljuk viszont a mai vitában is. Említette, hogy a nyilvánosságra került információ nem elégséges, több információra van szükség a különböző tagállami hatóságokról. Tudom, hogy itt utalt a holland hatóságokra is az adóhatóságok nem bocsátják az, sem az önrendelkezésére, sem a parlament rendelkezésére ezt az információt. Azt hiszem, hogy hogyha hozzájutnak, hozzájutna ehhez az információhoz, arra, arra szüksége hozzájutna ehhez az információhoz, az segít, de nagyon fontos, hogy ez időben történjen, hogyha minél több dolog, minél több esetre fény derül. Kérdezem, hogy mi mivel lehetünk az ön segítségére? Vannak itt olyanok, akik azt mondják, hogy az adó jogszabályok a jogszabályokat teljes mértékben ö, nyilvánossá kell tenni, és az adatokat is. Ezzel nem feltétlenül értek egyet, de bizonyos feltételek között a tagállami parlamentnek vagy a bizottságnak is tudnia kell, hogy mit tartalmaznak a jogszabályok, És azt is értem, hogyha ő nem ismeri a helyzetet, akkor nyilván a gyógyírt sem ismeri ön számára hasznos lenne, hogyha alaposabban megismerni ezeket a jogszabályokat? Köszönöm, tessék, biztos asszony. Well, yes. Insider... Igen. Hogyha az adóügyi ítéleteket pontosabban megismerjük, ezzel struktúrált megközelítést tudunk alkalmazni. Természetesen értem, hogy ez mennyire vitatott lehet, és mennyire kiábrándítja a polgárokat, hogyha ebből bármi kiderül. Közben azt gondolom, hogy talán túllövünk a célon, hogyha azt mondjuk, hogy az összes adóügyi ítéletet nyilvánosságra kell hozni, és tudom, hogy ön is azt mondta, hogy ezzel nem ért egyet. Üzleti bizalmasság, munkamódszerek, ezt védeni kell ahhoz, hogy a saját üzletükben az emberek jól tudják végezni a munkájukat, mi is ezt szeretnénk. De természetesen nagy segítség a mi, mi munkánkban, hogyha ezen adóügyi ítéleteket megismerjük. Az egyik oka annak, hogy azt javasoltam, hogy a nemzeti parlamentek is fontos partnerek lehetnek, hogyha az Európai Parlament úgy dönt, hogy létrehozza ezt a bizottságot, pontosan ezért lenne. Mert ebben az esetben lenne egy olyan hely, ahol árnyalt, kiegyensúlyozott párbeszédet lehet folytatni. És ezzel jobb minőségű, nyilvános vitát lehetne az adóügyekről, adóelkerülésről, adórendszerekről folytatni, és az adóversenyről, amit Európában már látunk és érzékelünk, és láthatjuk, hogy ami a társasági adókat illeti, rendkívül nagy eltérések vannak az egyes tagállamok között. Tehát ilyen jellegű együttműködést üdvözölnök én mindenképpen. Elnök, köszönöm a szociáldemokraták nevében Szanyi Tibor. Uh, uh, Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. El kell, hogy mondjam, hogy új képviselő vagyok, és éppen ezért nem rendelkezem olyan nagy tapasztalattal, mint sok más kolléga. De naív sem vagyok, és ezért néhány kérdést szeretnék feltenni, amelyek európai szinten és az én hazám Magyarország szempontjából is fontosak. Sokat gondolkoztam a Luxemburg Leaks ügyről. Őszintén szólva, én magam sem akarok nagyon a múlt eseményeiben turkálni, mert én szerény magyar képviselőként egyértelműnek tartom, hogy sokkal jobb dolog Luxemburgban adózni, mint bárhol máshol Európában. Ez egyfajta ö, egyértelműség. Most pedig azt látjuk, hogy igen, ez valóban így is van. Az én szándékom a következő öt vagy négy és fél évre az, hogy ne jogi válaszokat találjunk a múltra, hanem politikai válaszokat a jövőre. Megpróbálom, írtam néhány levelet az előző bizottságnak, és erre mindig olyan választ kaptam, hogy hát ez a szabály. Nos, a kérdésem a következő. Ha a nyilvános megítélés egy ügyel kapcsolatban az, hogy ez így nem jó, akkor miért nem változtatunk rajta? az egyes kijelölt biztosok meghallgatásán keresztül azt is megértettem, hogy az adóügy egyszerű dolog lehetne a kormányok ügye, és európai szinten semmit sem szabályozunk ezzel kapcsolatban. Ez a fő üzenete annak, amit most terjesztünk a néha bonyolult üzenetekkel. Azt gondolom, hogy a bizottság és a parlament, és talán a tanács azt teheti, hogy megkeresi a valódi problémákat. Az egyik problémám az, hogy az adóügyet annyira differenciáltan kezelik az Európai Unióban. Van erre egy jó példa. Élelmiszer. Van, ahol az áfa 0%-os, nálunk 27%-os az adójuk. A magyarok azt mondják, hogy akkor velem nem úgy bánnak, mint másokkal. Tehát vannak olyan dolgok, amelyekről beszélnünk kell, de mindenek előtt azt szeretném, hogyha ön tényleg vezető szerepet játszhatna abban, hogy a korrupciót visszaszorítja. És közben gondolni kell arra is, hogy a korrupció nem mindig a vállalat szintjéről érkezik, hanem a kormányok is lehetnek korumpáltak. Elnök, egy végső észrevételem, hogyha a biztos válaszát is meg akarja hallgatni, akkor rövidebben tegye fel a kérését, kérem. Being tiszteletben tartom azt a tényt, hogy ön újonc, én is újonc vagyok. Egy dolgot hadd mondjak. Nos, hogyha jogi választ adunk a múltra, az sokszor azt, ez egyfajta hidat képez a jövőre vonatkozó politikai megoldásokra vagy válaszokra. Ez az átmenet tehát, és hogyha megvan az alap, akkor meg lehet változtatni a közvitát, meg lehet változtatni a dolgok állását. Ehhez nagyon erős partnerség kell, partneri kapcsolat az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács között. Tehát együtt kell működnünk. Verseny ügyi szempontból meg vannak kötve a kezeink, azt tudjuk tenni, amit tenni tudunk. Fontos adőgyi, kérdésekről, adőgyi kérdéseket is meg kell vitatni a tanácsban is, és a tagállami parlamentekben is. Szerintem halad előre a közvita, és változnak is a dolgok. Gondoljunk csak arra, hogy az automatikus adatcsere hogy jött létre, azon jövedelemről, amely nem abban a tagállama jött létre, ahol adóalany volt az állampolgár. Öt évvel ezelőtt ez lehetetlen lett volna, de változnak a dolgok, és hogyha együtt működik a tanács, a bizottság és a parlament, akkor még inkább változhat ez. Köszönöm. Nem, nem az ön hibája, asszonyom. Az EPP nevevel Matus Jeló képviselő következik. Grazie, Köszönöm szépen, biztos asszony remélem, hogy jól sikerülnek azok a képek, amiket elkattint itt néha. Kicsit más témáról szeretnék beszélni. Múlt héten a Terni esetről tett egy nyilatkozatot a, a hivatala. Ez egy bürokratikus példa, azt jelenti, arról szól, hogy a bürokrácia hogyan teheti tönkre a munkahelyet, munkahelyeket. Egy finn cégnek adták át a Terni céged. A finneknek domináns szerepe volt, aztán végül a Tiszen csoporté lett a cég. A Tiszen nem ragaszkodik azonban ehhez és 530 embert elbocsátott. Azt ne feledjük el, hogy nagyon feljövendő, feljövőben vannak az ázsiai öm, munkások, és egyre modernebb módszereket változtatnak, 530 embert el, Bocsátottak tehát, korább, kérdeztem már korábban is, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban, hogyan vélekedik a bizottság ezzel kapcsolatban. Kérdezem, hogy vannak-e választások, változások múlt hét óta. Úgy tűnik, hogy Európát nem nagyon érdekli már a munkavállalók sorsa, vagy a munkasors. Biztos azt, mondja, kérem válaszoljon. Remélem, hogy tapasztalni fogja azt. Remélem, hogy megállapítja majd, hogy az egyik legfőbb célkitűzésünk a munkahelyteremtés. Néha a munkahelyek szűnnek meg, néha a munkahelyek születnek más ágazatokban, más szigekben. de ebben a kor, konkrét esetben megtörtént a döntés, hozatal, el, versenyügyi szempontból elfogadható volt ez az összeolvadás. Tudom, hogy ez milyen fájdalmas, tudom, hogy megoldást kell találni. Remélem, hogy a cég tulajdonosok találják meg ezt a megoldást, mert nem nekem vagy a Digicomnak kell ezzel foglalkozni. Mi megtettük a feladatunkat, a versenyügyi szabályok alkalmazásával. Most új fázisban van a ez az ügy, és tudom, hogy ez, ez az átalakítás milyen fájdalmas az elbocsátott dolgozóknak. Köszönöm szépen Annize Dotz a szocialisták és demokraták nevében. Én is újonc vagyok, és szeretném Önt üdvözölni itt újra a szabizottságunkban, úgy, mint versenybiztost. Számos kérdésben szeretnék önnel együttműködni, de szeretnék visszatérni az alapvető kérdéshez, a verseny, illetve az adózás közötti kapcsolatra. Meghallgattam mindent, amit elmondott, de van három olyan pont, amely számomra továbbra is mérvadó. Először is, hat hónap telt az, hogy az újságírók felfedjék a LuxLeaks botrányát, hogyan fognak megváltozni a dolgok a jövőben, hiszen úgy tűnik, hogy nem találja, hiszen a részleteket csak az újságírók által kapta meg a bizottság, nem pedig a saját vizsgálatai által. El tudná azt mondani, hogy gyakorlati módon hogyan fognak önök a bizottság részéről Moszkovicsi úrral és az ő munkatársaival működni, hogy az adókerülést meg lehessen szüntetni. Másodszorban mit kíván tenni az ön főigazgatóságában azért, hogy proaktívan tudják felfedni az állami támogatás visszaéléseket azon esetekben, azon esetek alapján, amelyek már léteznek. Ezen kívül az is fontos, hogy ön sokat beszélt arról, hogy hogy a, az állami támogatás, illetve a cégek összekapcsolódása problémát okoz de gyakran azt látjuk, hogy néhány vállalat szinte nulla százalék adót fizet, és ez egyértelműen ellentétes a versennyel. Az én választókerületemben is vannak olyan cégek, amelyek válságban vannak, kis kávézók, nem tudnak a nagy szereplőkkel eh, versenyre kelni, vagy vannak olyan kis független lemezboltok, amelyek ugyancsak nem tudnak adózás szempontjából a nagyobb cégekkel versenyre kelni, amelyek nulla adót fizetnek. Ez sem verseny, ez is versenytorzító. Tehát szeretném öntől azt kérni, hogy a versenyre helyezze a hangsúlyt. Kérem velünk együtt, változtassa meg az adózási kérdéseket, és ismerjük azt fel, hogy az államtámogatás mellett ez az, ami a versenyre káros, és ez egyetemen károsítja a versenyt egész Európában, és főként a KKV-kre van ez káros hatással. Elnök, biztos asszony, a válasz? Az egyik legfontosabb, hogy előre lehessen lépni, az az, hogy a bizottsággal együtt dolgozzunk, és információkat kérjünk a tagállamoktól. Pontosan ezért már korábban is beszéltünk arról, hogy a tagállamoktól számos információt kérünk be. Némely tagállam, hogy is mondjam, vonakodó, legalábbis annyira vonakodó, hogy a bíróságot kell megkérnünk arra, hogy az információkat beszerezhessük. Szerencsére az együttműködés javult már, és remélem, hogy még jobban javulni fog. Szerintem ez mindenkinek az érdekében áll, hogy szoros legyen az együttműködés a tagállami hatóságokkal. Ezek konkrét dolgok, mert megkapjuk az információt, információt kapunk a kiszivárogtatott dokumentumokból is, de teljes áttekintésre van szükség. Amit tenni fogunk az az, hogy folytatjuk az adó munkacsoporttal, és az adó munkacsoport együttműködik a KOMP főigazgatóság többi részével is, és így minden információt megszerezhet, megszerezhetünk. Tehát erőforrásokat tudunk biztosítani a munkához, amikor arra szükség van. Tudom, hogy egy kicsit idegesítő ez, de nagyon fontos az, hogy struktúrált lépéseket alkalmazunk azért, hogy bölcsebbekké váljunk és több tapasztalatot tegyünk szert. Ami a négy jelenlegi zajló ügyben történik, két ügy már nyilvános, a harmadik ezen a héten lesz nyilvános, így a harmadik fél is kommentálhatja ezt. Ez nagyon fontos az információk szempontjából, mert minél több harmadik fél kommentálja a folyó vizsgálatokat, az is sokat segíthet, hiszen több információt kaphatunk, és gyorsabban tudunk eljárni. Persze, én értem, hogy ő mit mond, és osztozom is a véleményében, de el kell fogadni azt, hogy van egyfajta adóverseny, és elfogadtuk azt, hogy van egy hogy egyhangúság kell az, hogy ezt megváltoztathassuk európai szinten, és ezzel kapcsolatban nagyon sok itt áll még előttünk. Werner Langen. Az EPP nevében Werner Langen. Köszönöm szépen, biztos asszony és még egyszer gratulálok a kinevezéséhez. Nem csak bizalmunk, hanem reményünk van is ön irányába, hogy eh, a versenyfüggetlenséget majd megvédi aktívan, hiszen a versenypolitika nem annyira közkedvelt, mint ahogy annak egy szociális piacgazdaságban lennie kellene, tehát várjuk azt, hogy nagyon gerinces és tetrekész lesz. Visszatekinthettek már 20 éves tapasztalatra ebben a szabizottságban, és eh, talán azt is eh, tudom, hogy mi volt hibás, és ezért két esetre szeretnék visszatérni, amit az elődei elsértve vagy eldöntöttek, vagy nem. Az egyik a Google volt. Tudjuk, hogy több eljárás volt, és itt egyetemű, hogy a piaci a visszaélés csökkentésre van szükség. Ammónia úr nem foglalkozott ezzel annyira. A következő kérdésem az az, hogy a parlamentet hogyan fogják majd bevonni a versenypolitika alakításába. Ön beszélt a modernizációról az állami támogatás kapcsán. A kérdésem az az, hogy a parlament számára van-e lehetőség arra, hogy egy együttdöntési eljárás során bevonják a parlamentet, a legális állam a minimis szabályok kapcsán itt nagyon fontos döntéseket kell meghozni, és ez az önpolitikájának legitimációját is növelni, hogyha a tanács és a parlament hozná itt meg a jogi alapokat. Ehhez tartozik az is, ami itt kialakult. Voltak eléggé nagy visszhangot keltő állami támogatási esetek, ezeket, ezekről nagyon gyorsan döntöttek. A, volt egy 500 milliós ügy is, ott a bizottság október 30-án, tehát hivatali idejének lejárt előtt egy nappal azt közölte velem, hogy az új érvek, új érveket fel kellene ismételten tárni, én kérném, hogy ezeket az érveket majd vizsgálja meg, és így a döntéseket vizsgálja felül, vagy törölje, ugyanis nem igazán voltak ezek pozitív döntések, és túlságosan gyorsan döntöttek erről. Biztos asszony? Well, I think there was uh, uh, three different. Uh... Három különböző kérdés hangzott el, vagy csak kettő? a Griggel kapcsolatban hoztak döntést, másodszorban, ami az Európai Parlament szerepét vagy bevonását illeti. Nagyon fontosnak tartom, hogy a jogalkotás előtt egyeztessünk. Az állami támogatások modernizációját most ö, vezettük be egy magasabb de minimis értékkel és ö, tágabb általános blokk kivétel szabályozással, de például gondolhatunk a fehér könyvre és más példákra is, ahol megfelelően együttműködünk. Én szeretném, hogyha célzott, de nyitott vitát tudnánk tartani, még mielőtt papírra vetnénk a gondolatainkat, és így tudjuk, hogy milyen aggájaink vannak, mik az Európai Parlament elképzelései és érdekei, még mielőtt új jogalkotásba fognánk, mert önök is tudják, sőt nálam sokkal jobban ismerik az alapszerződést a tapasztalatukból kifolyólag. Éppen ezért sokkal jobban tudják azt is, hogy mennyire kicsi a mozgástér a rendes jogalkotási eljárásra ezen a területen. De mindenképpen fontos, hogy konstruktívan tárgyaljunk, és így tudjuk garantálni azt, hogy jobban megismerjük egymást. Ami a Google ügyet illeti, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy megismerjem az ügyet, és hogy tudjam, hogy milyen vélemények alakultak ki a leginkább érintett személyekben, felekben. És természetesen a Google utolsó jogorvoslatával kapcsolatban az embereknek megvan a véleményük, ezt el is mondják, nagyon összetett, sokoldalú kérdések ezek, és a Google által javasolt megoldások is nagyon összetettek, ezért időre van szükségem, hogy a következő lépésekről döntsek. És minél tágabb a hatály, minél több kérdés felmerül, annál több időre lesz szükség. Éppen ezért fontos egyensúlyt találni. Hogyha egyszer akarunk nagyon fontos dolgokat lehet fedni az arra időkkel. Köszönöm. Most Koffert kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözöljük a biztos asszonyt nagyon sikeres meghallgatása után. Kiemelte, hogy mennyire fontos Európa számára, hogy szabad és tisztességes legyen a versenypolitika. Persze nekem is most vissza kell térnem a LuxLeaks ügyére, több probléma is felmerül. Természetesen nem csak Luxemburgban, máshol és más tagállamokban is láthattuk, hogy egy országból áthelyeznek bevételt másik országban. Nézzük meg 2012-t. Az amerikai vállalatok tengeren túli tevékenysége Luxemburgon keresztül folytak át. Itt 95 milliárd euró, dollárról van szó, és ebből csak 1,1%-a után adóztak. Tehát az amerikai vállalatok tengeren túli tevékenységének csak 1,1%-a után adóztak. De itt csak egy példa arra, hogy hogyan kerülnek el az adózást azáltal, hogy máshova teszik át a bevételeket. És hogyha visszatérünk az alapokhoz, el kell mondani, hogy a tisztességtelen verseny kis és középvállalatok számára amelyeknek nincsen lehetőségük arra, hogy a bevételüknek csak az 1%-a után adózzanak. A KKV-k azok, amelyek a munkahelyeket megteremtik, amelyre olyan óriási szükségünk van. Ezért szeretném megint kiemelni azokat a kérdéseket, amelyek már elhangzottak. Ami a jelenlegi versenyszabályokat illeti, ez egy politikai kérdés. Kielégítőek-e ezek a tisztesség szempontjából? Az országok számára előnyös az egységes piac, ahol megfelelő a verseny, ahol a ö, munkavállalók, a termékek és a szolgáltatások szabadon áramolhatnak. De hogyha itt az országok egymástól próbálják lopkodni ezeket, az már nagyon nagy probléma. És hogyha nagyobb lesz a versenyben a tisztesség és a közvetett állami támogatások tekintetében is nagyobb lesz az igazságosság, akkor a bizottság és a parlament legalább megállapodhatná -e abban, hogy a lehető legnagyobb nyomást gyakoroljuk a tagállamokra, hiszen tudjuk, hogy bizonyos vagy sok tagállam, Luxemburg, Írország, és még más tagállamok is ide tartoznak, számára ez problémás és nehéz. Tehát nekünk kellene megállapodni abban, hogy a lehető legnagyobb nyomást gyakoroljuk a tagállamokra azért, hogy tisztességes verseny és minden vállalat számára egyenlő esélyek alakuljanak ki Európában. Elnök, köszönöm, biztos asszony. Follow your, your line of thinking and it's very Értem a gondolatmenetét. Annelies Docéhez hasonlít ez. Ő fel kérdést. Két különböző érvrendszert szoktunk összekeverni. Egyrészt konkrétumokról van szó, ugye vannak adó szabályok, adőgyi jogszabályok, ez az élet része, ezt el kell fogadni. Ezek vajon méltányosak, tisztességesek-e, vagy a verseny, vagy versenyügyi szempontból nem állják ki a próbát? Erről van. Tudásunk van, jogalap, hogy egy probléma van, akkor fel tudunk lépni. És hogyha fel tudunk lépni, és van és ez indokolt, erre igény van, akkor ezt meg is kell tenni. A tagállamok véleményét is figyelembe kell venni, de amikor fel kell lépni, akkor fel kell lépni. A második dolog az adóverseny, amivel együtt tudunk élni, vagy együtt kell élni, az elmúlt években ezt meg kellett tanulni, hiszen lehetősége van a vállalatoknak arra, hogy a magas adózású országokból áthelyezzék a termelést vagy telephelyüket alacsonyabb ter, adóterhű országba. Szerintem most kell kihasználni a lendületet. És a második témáról egyre intenzívebben kéne eszmét cserélni politikai döntéseket kell hozni a tagállamokban, illetve a tagállamok között is, a tanácsban, mégpedig egyhangú döntésekre van szükség. Tehát nem csak a bizottságról és a parlamentről van szó, a tanácsot is bele kell vonni ebbe a hármas koalícióba, hogy ezt meg tudjuk változtatni, és hogy a megfelelő döntéseket meg tudjuk lépni. Köszönöm. Utolsó kérdés feltévő a néppártól Gunnar, Gunnar Hökmer. Köszönöm szépen, üdvözlöm a Dán szomszédot. Uh, I, I um, have two questions. One is when we're discussing about banks. Két kérdésem van. Ugye beszéltünk a bankokról. Sok bankot kell feltőkésíteni, amikor ezt az állam teszi, ez állami támogatottság, vagy a támogatás, de az és akkor is így van, hogyha az állam nem kap ebből vissza semmit, fontos az is, hogy az adó fizetők pénzére vigyázunk. Önnek azt kell majd biztosítani, hogy ez így marad a jövőben is, hogy vigyázunk az adófizetők pénzére. A második felvetésem ennél kicsit tágabb értelmű. Ugye az állami támogatásról beszéltünk, a médiában sokat lehet olvasni, erről is, arról is, ami Luxemburgban történt. Úgyhogy az alacsonyabb adó kulcs vajon állami támogatást jelentett, tehát kitágul a állami támogatás fogalma, ez akár torzíthatja is a versenyt, és ez rosszat tesz a belső piacnak. Ön annak a pártja-e, annak a pártján van-e, hogy nagyobb átláthatóságra kell törekedni az állami támogatás, illetve az adók területén, illetve hajlandó-e arra, hogy az állami támogatást csökkentse. Ugye mindig az adófizetők fizetik meg azokat a tevékenységeket, aztán, amik aztán a versenyt torzítják többféle képpen is fölléphet, hogyha bátor, biztos ön, és szerintem ön bátor, biztos. Köszönöm, biztos asszony. Szerintem nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy a jövőben is lesznek állami támogatási megfontolások, még akkor is, hogyha banki uniót hozunk létre, még akkor is, hogyha létezik a BRDD a bank szanálási rendelet, akkor is szó lesz az állami támogatásról, mert ez az alap állami támogatásnak fog kinézni, és úgy is fog működni. Ahogy mondtam korábban, a hosszú távú fenntarthatóság esetében biztosítani kell azt, hogy a versenyfőigazgatóság tudásunk releváns legyen a jövőben is. És úgy gondolom nagyon fontos az, hogy szorosan együttműködjünk az EKB felületi szerveivel, és ezt meg is fogjuk tenni. Ezen kívül az állami támogatás és az átláthatóság kérdése. Az első fontos lépést már megtettük az államtámogatás modernizálása kapcsán, amelyel kötelezzük a tagállamokat arra, hogy hozzák nyilvánosságra az állami támogatással kapcsolatos döntéseiket, amikor az általános kivételi szabályért folyamodnak. Ez nem volt vita nélküli, az elődöm foglalkozott ezzel, ez nem volt vita nélküli, mert ahogy ön is mondta, ez nem mindig kényelmes elmondani azt nyilvánosan, hogy mire használták fel az adófizetők pénzét. Én ezt a kérdéskört nyomon követtem annak érdekében, hogy tényleg átláthatóság legyen, amely rendkívül fontos ezen reform szempontjából. Persze felmerül a kérdés, hogy kell-e még többi lépéseket tenni azért, hogy az adófizetők valóban meg tudják vizsgálni azt, hogy mire költötték el a pénzüket. Elnök, köszönöm szépen, biztos asszony, hogy ismételten megválaszolta a kérdéseinket, és köszönöm szépen Hökmák úrnak, hogy visszavitt bennünket az eredeti témánkhoz. De hát persze ez mindig így van, hogy a napi politikai történések mindig bekerülnek a vitába. Az utóbbi időben nem, nem igazán a stressztesztel foglalkoztak, a médiában, hanem inkább az egyes tagállamok adópolitikájával. Még egy rövid pontot szeretnék megemlíteni. A tanács tegnap elfogadta a kártérítéssel kapcsolatos javaslatainkat, sikerült elfogadni egy szabályozást. Szerintem ez egy benchmark lehet a jövőbeli tevékenységek kapcsán a meghallgatás során is beszéltünk erről. Remélem, hogy további jogszabályok születnek majd ebben a ciklusban. Köszönöm szépen, hogy eljött, és várjuk a további eszmecserét majd önnel. 9-es napirendi pont egyéb ezzel kapcsolatban van-e bárkinek bármi mondani valója, nincs, az elnöknek sincsen. 10-es napirendi pont november 17-én 15 óra és 18.30 között lesz a következő ülésünk.